But maybe next time we don't use them at all. No, well, or to incorporate belts and bands yeah, exactly. because it's uh, uh, efficiency of building. <clears throat> Dear uh, colleagues. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, mindenkit szeretettel üdvözlöm az itt megjelentőket. Köszönöm a beszosoknak is, hogy eljöttek. Nagyon jó, hogy strukturális párbeszédet folytathatunk ismét önnel. Nagyon fontos témákról van szó, ezt a témát nagyon jól ismerjük. A Horizont 2020-as időközi értékelése, ez egy nagyon fontos tájékoztatás. Tehát szeretném a 2017-es bizottsági programot, munkaprogramot értékelni, amely nagyon fontos számunkra, és 2018-ra is vonatkozik. Ez a Horizont 2020 értékelésre együtt nagyon fontos. Szeretnék rámutatni, hogy az Európai Parlament elfogadta a Horizont 2020-as jelentést, egy évvel ezelőtt kezdtük ennek a végrehajtását. Ez egy egészen új módja a jogalkotási javaslatoknak és a régióban való működás, működésnek. Ezeket tanulmányutak, meghallgatások, munkacsoportülések, stb. is támogatta, ezért átfogó értékelés nem csak a jelenlegi elért eredményekre, hanem a jövőt tekintve is. Világos javaslatok vannak a meg fennmaradó évekre is, különösen az FP 9-es, tehát a 2020-as 20 utáni időszakra. Számunkra mindezek a kérdések fontosak, és ezért szeretném önt megkérni, biztos úr, hogy ismertesse, hogy hogyan folytatja e, e, hogyan fogja megvalósítani ezeket a kérdés, kéréseket, különösen a 2018-as, 2020-as e, javaslatot illetően, időszakot illetően, és az FP9-et illetően. Talán egy általános ütemterv is fontos lenne számunkra. Tehát, hogy önök mit javasolnak 2018-ig, mert két évvel vagyunk most a következő választások előtt, tehát ezért ez fontos a, a, a, a 9-es keretprogram szempontjából is a 2007-es horizontos kapcsolatban. Öné a szó, biztos úr. Elnök úr, tisztelt képviselők, nagyon szépen köszönöm. Öröm számomra, hogy itt megjelenhetek, és önökkel, az én szakbizottságommal beszélhetek. Nagyon örülök, hogy a jövőről beszélhetek önökkel, és a, a jelenleg folyó munkáról való tudósítást illetően. Az utóbbi hetekben, különösen a múlt héten konstruktív párbeszédet folytattunk önökkel, köszönöm ezt, és örültem ennek Strasbourgnak, amikor eh, megbeszéltünk a Kabazoni és a Szakorába jelentéseket. Szeretném megköszönni a munkájukat a primával kapcsolatban. A bizottság azt hiszem eh, valóban hozott eredményt, és a mi eredményünk eh, is azért sikerült, mert önök segítettek önöknek, bennünk, nekünk elgondolkodni ezekről a kérdésekről. Épp ezért ez a két és fél év engem büszkeséggel tölt el, és ezért szeretnék mindenkinek dicséretet mondani, és megköszönni a, köz- a segítséget, amelyet ez alatt az út alatt biztosítottak számunkra. Ez egy hosszú út volt, de azt hiszem, hogy jó eredményeket értünk el. Ma pedig azért jöttem, hogy három témáról beszéljek. Az első valóban a fontos a Horizont 2020-as közbenső értékelése, aztán a, a 20-as évekig tartó munkaprogramról szeretnék beszélni, aztán az elnök úr beszélt a Horizont 2027-ről. Ezzel kapcsolatban szeretnénk az önök javaslatait is hallani. Ez a három kérdés, az értékelés, a munkaprogram és a következő keretprogram nagyon szorosan kapcsolódik Cabazon Ruiz asszonynak a jelentéséről, amelyben a Horizont 2020-at értékelte, és amelyről a múlt héten tárgyaltunk. Azt hiszem, hogy a plenárison történt vita után rájöttünk, hogy ez a jelentés hasonló értékelését mutatja a jövőt illetően, tehát hogy mik a problémák és mik a lehetőségek. Tehát ez egy nagyon fontos a, a következő kutatási programoknak az előkészítésére. Nos, akkor nézzük azt, hogy a közbenső jelentés mit lát a Horizon 2020-ban, a 20 kapcsolatban. A konzultáció 3500 választ hozott 69 országból. Ez kellemes meglepetés volt számomra, és majdnem 300 állásfoglalás is volt ez nagyon nagy szám, és tulajdonképpen mindenki Európából és Európából kívülről is hozzájárult ehhez. Tehát azt jelenti, hogy ezt a programot ismerik mindenütt, nem csak Európában, és ezt értékelni kell. Öt üzenetem lenne önöknek, azt illetően, hogy én hogyan értelmezem ezt a konzultációt és értékelést. hiszen a, a nyilvánosságot szólítottuk meg. A Horizont 2020 egy jól teljesítő program, amely hosszú távú eredményeket hoz. A célkitőzése most is releváns, a globális EU prioritásokat illetően, tehát a fenntarthatóság céljait illetően. Ezért ezért nagyon fontos, hogy a jövőben ezeket a célkitűzéseket továbbra is szem előtt tartsuk. Tehát ez az értékelésnek egy-egy fontos üzenete. Ugyanakkor a program azt is mutatta, hogy rugalmasak is tudunk lenni. És bebizonyítottuk, a különböző válságokkal eh, a válságok során, hogy rugalmasak tudunk lenni. A Horizont 2020 több mint 145 ezer javaslatot kapott. Ez azt jelenti, hogy a politikusok rájöttek, hogy milyen hatalmas gépezetre van szükség, hogy ennyi javaslatot feldolgozzon. Hogyha mindezeket finanszíroznánk, akkor 255 milliárd euróról beszélnünk. Tehát egy tökéletes világban tudnánk akkor ezeket teljesíteni. De sajnos a valóság mégis más. Nem tudjuk még a legjobbakat sem mind finanszírozni, hiszen négyből csak egyet tudunk a jók közül is finanszírozni, és ezt tanulságként kell a jövőt illetően levonnunk. Tehát, hogyha négyből egyet tudunk finanszírozni, akkor ez ezt jelenti. A második üzenet az együttműködéssel kapcsolatos. Gyakran hallok kérdéseket azt illetően, hogy hogyan tudjuk az együttműködést megvalósítani. Kritikákat is megfogalmaztak emberek azt illetően, hogy talán nem teszünk annyit, mint a múltban. De a számok mégiscsak hasonlóak. 75% az összes finanszírozásnak eddig olyan eszközöket támogat, amely a kollaboratív kutatást támogatja. Tehát 75%-ról van szó a kollaboratív eszközökre. A többi a, többi a jászira fordítandó, tehát egyes kutatóknak a támogatása és a KKV-k számára. Hiszen ez is egy fantasztikus eszköz. Mindjárt beszélek majd róla. Aztán ötből egy közlemény, publikáció, az, az kutatóktól és a magánszektor együttműködéséből jön. Az a kutatási intézményekben a következő változásokat láttam, hogy jobban együtt kell működni az, az iparral. És láthatjuk, hogy nagyon sok publikáció, és itt most Írországra gondolok, jelezték, hogy azok, amelyek a kutatói és az ipar közötti együttműködésen alapul, azokat sokkal többet idézik, tehát sokkal több citáció van ezeket illetően. Tehát ezért nagyon fontos a kutatók és a magán ágazat közötti együttműködés. A kutatás és az innovációs szereplők 130 hát országból származnak. Tehát ez azt jelenti, hogy ha nagy országokra gondolunk, amelynek, ahol nagyon sok ember bevonnak a munkákba, a kutatásokba az egész világról. Tehát ez most a realitás. A harmadik üzenet ennek az értékelésnek az, hogy a horizont kell, hogy 2020 megfelelő vágányon halad a költséghatékonyságot illetően, legalábbis annak a modelljét illetően. Azt hiszem, hogy világos, hogy az emberek felismerték, hogy a Horizont 2020 az egyik legegyszerűbb és a legkevésbé bürokratikus program Európában legalábbis a konzultáció szerint. Tehát ez az egyszerűsítési folyamat, a második hulláma ennek világos üzenetet küldött. A Horizont 2020 most már egyszerűbb, mint a nemzeti programok. És ezt hiszem, hogy amikor a parlamenttel legutóbb tárgyaltunk a Horizont 2020-ról, amikor arról beszéltünk, hogy egyetlen szabályrendszer lenne, akkor, akkor közvetlen költségeket, azokat általányból fedezzük, és a többi. Tehát ez mind a, a sikerét biztosította a költséghatókonyságnak. És azt hiszem, hogy a negyedik üzenet, az, hogy a 2020, Horizont 2020 még mindig egy kicsi csepp az óceánban. Amikor megvizsgáljuk, hogy a Horizont 2020 milyen, akkor a két a kétszer nyolc százaléknak a paradigmája az milyen, akkor ez azt jelenti, hogy az, amit a kutatásba 8%-ot fektetünk be, akkor ezek szintén 8% az európai költségvetésnek. Ez nagyon sok mindenre rámutat. És nem olyan régen a az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi Szolgáltát megkérdeztem, hogy milyen költségvetése van évente, akkor 30 milliárd euróról beszélt évente. Azt hittem, hogy téved mert nem lehet, hogy ekkora a költségvetés lehet. Ez pedig rámutat arra, hogy az olyan országok, mint az Egyesült Államok, azok szövetségi finanszírozásban, amely nálunk az unió szintén lenne, és nálunk 8 százalék, az olyan országok, mint az Egyesült Államok, az több, mint 50 százalék. Tehát a százalékot illetően is kicsik vannak, de az eredményeket illetően az Európai Unió szintjén ez egy alacsony szint. Tehát, hogyha előre akarunk lépni, akkor meg kell, más szemmel kell nézni ezt, és, és ezekért harcolni kell. Tudom, hogy kifutok az időből. Jó, még öt percem akkor van. De szeretnék akkor az ötödik és végső üzenetről beszélni, a közbenső értékelést illetően, ez pedig az, hogy, és itt most idézném, bár a fókusz a tudományos, gazdasági és társadalmi hatásokra vonatkozik, a Horizont 2020 megfelelő úton halad azért, hogy munkahelyeket és növekedést hozzon rétre, és megvalósítsa az Európai Bizottságnak a prioritásait az Gyabalova és az Ayala Sender jelentéseket a múlt héten vitattuk meg, és büszkén állapítottam meg, hogy ez a jelentés valóban felismeri, hogy költséghatékonyak vagyunk, és hogy jól irányítjuk a tudományt. És hogyha látjuk, hogy a tudományos publikációk most először túllépte az Egyesült Államoknak a citációit, tehát kétszer nagyobb, mint az világ átlag. Ez azt jelenti, hogy nem csak költséghatóanyok vagyunk, hanem hatékonyak is vagyunk. E, és amikor megvizsgáljuk, hogy a gazdaságra ez milyen hatással jár, és tegnap Norvégiában jártam, egy fantasztikus zenei és tudományos fesztiválon, és, és egy Nobel-díjas azt mondta, hogy a növekedésnek a 60%-a az innovációból és a tudományból keletkezik. És mi is elvégeztük a számítást, és minden egyes befektetett euró 6-8-szor térül meg 2013-ra a GDP-ben. Tehát az időszakos értékelést illetően eh, azt az eredményt lehet, eh, azt a következtetést lehet eh, levonni, hogy, hogy javulhatunk még. Különböző területeken. Az első terület, a, és ezt mutatja a nyilvános konzultáció is, ez pedig az az oversubscription, tehát ez azt jelenti, hogy több mint 60 milliárdra van szükség azért, hogy finanszírozzuk azt a négy javaslatot, azért, hogy négyből egyet finanszírozhassunk, tehát de szeretnénk ennél többet, több jó minőségűt pályázatot e, tám, e, támogatni. Tehát tehát 120 milliárd, 120 milliárd eurót. Épp ezért tehát szeretnék ezzel kapcsolatban foglalkozni ezzel a kérdésekkel, azért, hogy különböző módokon támogathassuk ezt a sok pályázatot. A második terület, ez pedig, amelyel sok munkát végeztünk, és nagyon sokan segítettek ebben e a bizottságnak. Tehát, hogy mit tehetünk az innovációval kapcsolatban. Mi tudjuk, hogy ez nem eléggé jól megy, és az Európai Innovációs Tanácsban a, bizot, tanács támogatta a bizottságot a, azokat a projekteket illetően, amelyek innovációt hoznak és alulról felfelé építkeznek. Tegnap egy olyan vállalattal konzultáltam, akik szeretek volna csatlakozni a programhoz, de túl innovatívnak találták, tehát nem szabad ilyen példákat megsokszorozni. E, ez pedig a növényekből elektromos áramot termelt volna, de de mivel ez itt két terület, tehát energia és a növények, ezért nem tudott támogatást kapni. Nos, mielőtt befejezem, a harmadik megjegyzésem, ez pedig a civil társadalomnak a bevonása, tehát a ö, ö, tudomány, az innováció ö, ö, számára nagyon fontos, hogy ö, ö, e, például ahogy Kennedy az embert a holdra szerette volna küldeni, és akkor volt egy házmester, aki éppen takarított, amikor eh, Kennedy mellette elment, és Kennedy megkérdezte, mit csinálsz, és azt mondta, eh, hogy eh, elnök úr, meg segítek abban, hogy az ember eljusson a holdra. Tehát meg kell találnunk mindazokat a lehetőségeket, amelyel be tudjuk vonni az embereket, a civil társadalmat. Na most a munkaprogramot illetően, tehát ami 2018, 19 és 20-ra, tehát három évre vonatkozik, itt együttműködtünk mindenkivel, meghallgattuk őket, a kollégáimat is, ugyanis ki kell alakítanunk a prioritásokat, amelyekről beszéltem már sokat itt, és ezt a munkát a következő hónapokban kell elvégezni, méghozzá jól. Tehát azt hiszem, hogy akkor az elkövetkezendő három évre úgy tudjuk elosztani ezeket a programokat, hogy ezeket a projekteket támogathassuk. Végül pedig, ahogy már mondtam korábban is, mi a kiválóságot, nyíltságot és hatást szeretnénk elérni, és azt hiszem, hogy ilyen szemszögből kell a jövőt megvizsgálni, vagy a 9-es keretprogram, vagy a Horizont 2020-asról legyen szó, de bármilyen javaslatra nyitottak vagyunk, hiszen csak egy módon tudjuk igazolni a programjainknak a hozzáadott értékét, hogyha ezek kiválóak, nyitottak és hatást gyakorolnak mindenfelé. A társadalomra is azért, hogy jobb legyen a társadalom. Azt hiszem, hogy a tudományt és az innovációt, és ezzel zárom, úgy kell eh, elképzelni az új 9-es eh, keretprogramban, hogy jobb társadalmat eredményezzen a tudomány és az innováció. Köszönöm szépen. Thank you very much, eh, Commissioner. Köszönjük szépen, biztos úr. We, we accepted unanimously. Egyhangúan fogadtuk el az önjelölését emlékszem még a koordinátorokkal úgy, hogy valóban ön sajátos szerepet játszik a biztosok között. Kezdjük a koordinátorokkal, azaz azokkal, akik a frakciókat képviselik a néppárt nevében. Éler úr az első. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, örülök, hogy itt van közöttünk a 120 milliárdos program, én csak így szoktam nevezni ezt a programot. Teljesen érthető, hogy ilyen amerikai időkben miért nem hívjuk a parlamentben is 120 milliárdos programnak ezt. Na de, komolyra fordítva a szót, lenne egy-két kérdésem ezzel kapcsolatban. Hasznos lenne, hogyha a túljelentkezéssel kapcsolatban, tehát hogy sokszorosa az igény, sokszorosa a rendelkezésre álló pénznek, hogy ezzel kapcsolatban mit lehet -e tenni, a túljegyzési arány, ha úgy tetszik, mennyi pénzre lenne igazából szükség, Eh, hogy az elkövetkezendő két évben minden igényt kielégítsenek. A második kérdésem, a szélesebb kontextus vizsgálva, az túljegyzések kapcsolatban a eh, kiválósági eh, jelző volt az egyik megoldás. A struktúrális alapokról ugye folyik a tárgyalás, de más vonatkozó alapok, például az új pénzügyi eszközök is felhasználásra kerülhetnének például a szomszédság politikában. Tehát a szélesebb kontextust kellene a következő keretprogramban vizsgálni, úgy érezzük. Következő kérdésem nyilván a gyorsított eljárás kérdése. Az eddigi eredmény nagyon pozitív volt. A három leghasznosabb prioritásos eszközként ér értékelték ezt az ágazatban, főként a kis és középvállalkozások szempontjából tűnik ez nagyon hasznosnak. Mi a jövő ezzel kapcsolatban? A költségültést kívánják esetleg az adott programon belül megduplázni? legyen ez egy teljes értékű program, erre vonatkozó javaslatok is történtek, esetleg az e SI alá tartozzon. Az utolsó, az utolsó kérdésem pedig arra vonatkozik, amit elmondott azzal kapcsolatban, hogy a közvélemény mit tekint sikeresnek. Az ön véleménye szerint mi a Quantum projekt? Melyek azok a zászlós hajó projektek, amelyek érthetőek érthetőek a közölemény számára is, amelyek eladhatóak politikailag, amelyek valóban, az, ahogy azt szokták mondani, a játék szabályokat változtatja meg, hogy tényleg a szélesebb közvélemény is értse azt, hogy miről van szó itt pontosan kutatás és fejlesztésben, ugyanis hát látni kell, hogy mik a lehetőségek politikailag, és mi az, amit szeretnénk, kettő mindig, nem mindig fedi át egymást. Köszönöm a szocialista frakció nevében. Kazan Luida következik. En primer lugar, pues Köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak azért, hogy beszámolt itt az új keretprogramról. Érdekes volt ez, és azt hiszem, hogy egybecseng azzal, amit a parlament kinyilvánított a múlt héten, elfogad, múlt héten elfogadott jelentésünkben. Lenne két specifikus kérdésem. Egyrésztről mi történik egy új lehetséges. Y la segunda pregunta, también específica, es sobre... A második kérdésem, ez egy specifikus kérdés, nem tudom, hogy ez igaz-e, Ugye Kanada vonatkozásában Kanada szeretne bekapcsolódni a Horizont 2020-as programba, mint következő keretprogramba. Mi az ön véleménye arról, hogy új országok előtt megnyissuk ezt a programot? És így módon a program támogatásában is részt vehetnek ezek az országok. Aztán vannak általánosan megjegyzéseim is a költségvetésről. Azt mondotta, hogy a Horizont 2020 költségvetés az egyfajta vízcsap az óceánban, ahhoz, hogy versenyképesek legyünk és megfeleljünk a kihívásoknak. Ez persze csak 8 százalék. Két kérdésem van, milyen perspektívákkal rendelkezhetünk, hogy növeljük ezt a költségvetést az új keretprogramhoz, és 220 milliót elérjük, aztán ugye itt az új programban a tagállamok részvétele alapvető jelentőségű. Nem tudom, hogy van-e intézkedés annak érdekében, hogy ösztönözzük a tagállamokat, hogy ezt a 3%-ot elérjék. Végezetül itt van ez a közlemény, aztán a nyilvános konzultáció eredményei a Horizont 2020-ról, meg a félidős értékelés, hát Position Paper, rengeteg dokumentum létezik tehát. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a parlament kidolgozott egy jelentést, amiről ön is említést tett, ezt megszavaztuk, ugye voltak munkacsoportok, amelyek dolgoztak ezen. Fontos a következő 9-es keretprogram számára is, hogy ezek az eredmények nyilvánossá legyenek, és bizalmuk legyen az érinteknek a programban. Remélem, hogy elmondhatom, hogy a parlament részéről támog, számíthat a mi támogatásunkra a következő keretprogram kapcsán, és ez fontos az európai polgárok képviselőjeként. Köszönöm, kedves kollégina. Az ALDE frakció nevében eh, Virik asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos eh, úr, köszönöm az eh, elmondottakat. Lenne egy-két mondani valam a 9-es keretprogrammal kapcsolatban reméljük, hogy az Európai Bizottság jó javaslattal áll elő, hogy könnyebb legyen számunkra támogatni. 120 milliárdról beszélünk tehát, ami nem csak egy kívánság, hanem erre valóban szüksége van Európának. Kiválóság, nyíltság és a kiváltott hatás, ezekkel az alapelvekkel egyetértünk. A strukturális alapokkal kapcsolatban, ahogy azt a kollégám elmondotta, meg kell találni a módját annak, hogy kapcsolatot teremtsünk a strukturális alapok, az innováció, a kutatás és a Horizon 2020, valamint a 9-es számú kutatási keretprogram között ez a jövő útja. Egyébként pedig várom a közös munkát. Köszönjük! A zöldek koordinátora következik. Thank you, Chair, and thank you, Commissioner. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, eh, biztos úr. Kettő kérdésem lenne, kutatás, éghajlatváltozás és fenntartható fejlődés ügyében. A Horizont 2020-as rendelet 20-as preambulum bekezdése arról beszél, hogy legalább 60 százaléka az Horizont 2020-as költségvetésnek a fenntartható fejlődéshez eh, kapcsolatos kutatásokat kell, hogy finanszírozzon. Az éghajlat kiadásokkal kapcsolatos kiadások a teljes Horizont 2020-as kiadásnak több mint 30%-át kell, hogy adja. Ugyanakkor az Európai Bizottság eh, eh, mérható eh, értékelése azt mutatja, hogy egyelőre nem sikerült elérni ezeket a határértékeket. A párizsi megállapodás tükrében ezt mi elfogadhatatlannak tartjuk, ezért két kérdésem a következő. Commissioner going to do to remedy this situation? Az Európai Bizottság mit tesz annak érdekében, hogy a helyzeten javítson, annak érdekében, hogy a célokat, vállalt célokat elérjük. Első, második az, az Európai Bizottság készen áll -e arra, hogy az 9-es keret, program keretében még tovább menjen, főként annak tükrében, hogy az Európai Parlament legutóbbi plenáris ülésének a Horizont 2020-as jelentés kapcsán elfogadta a zöldek módosító javaslat, szerint az éghajlatváltozással kapcsolatos kutatás prioritást kell, hogy élvezenek. Köszönjük szépen, kedves kollega! Következő hozzászólónk, Kornicka asszony. Bardzo dziękuję panie komisarzu, że Biztos, az, biztos úr. Köszönöm, hogy eljött ide hozzánk a szakbizottsághoz. Egy kérdést szeretnék feltenni önnek, biztos úr. A kolléga megemlítette a június 13-án elfogadott állásfoglalásunkat. Ezt az állásfoglalást 520 szavazattal, abszolút többséggel fogadta a parlament. Ebben az állás foglalásban különböző problémákat vetettünk fel a Horizont 2020 kapcsán. Milyen elképzelései vannak önnek ez a kérdésem, meg hogyan kívánja ezeket a problémákat megoldani? Konkrét válaszokat várunk ugyanis öntől. Az állásfoglalásunkban konkrét témákat vetettünk fel, azt reméltük, hogy ön ezekről majd itt beszámol. Aztán itt van a Scoreboard European Innovation kutatás, amely szerint Európa kevésbé innovatív, mint Kanada, Ausztrália, Dél-Korea, USA és Japán. Mi tehát kevésbé vagyunk innovatívak, mint a felsorolt országok. Ez persze nem jelenti azt, hogy nincsenek előrelépések. Ahogyan ön is elmondta, több a publikáció, vannak innovációk. A kérdésem a következő. Milyen kiegészítő fellépéseket óhajt foganatosítani az Európai Bizottság, hogy megoldja az innovációhoz kapcsolódó problémákat, annak érdekében, hogy Európa valóban ö, erős szereplővé váljon ezen a területen, nagyon ambiciózusnak kell ugyanis lennünk. És el kell érnünk, hogy a legnehezebb, legbonyolultabb projektek finanszírozáshoz jussanak. Felmerül bennem mindig a kérdés, hogy az Európai Innovációs Tanácsnak mi lesz a portfóliója, hogyan fog összeállni, milyen költségvetése lesz, mikor jön ez létre az Innovációs Tanács. Tehát ez az új intézmény valóban támogathatja a bizottság által elfogadott fellépéseket. Remélem tehát, hogy rövid időn belül a bizottság megjelöli, hogy milyen elképzelései vannak ezzel kapcsolatosan. Elnök, köszönöm. Köszönöm ezt a felszólalást, most pedig Rübig úr következik. Köszönöm szépen. A Költségvetési Szakbizottság tagja is vagyok, és ezért mindig felmerül a kérdés, hogyha itt a keretprogramokról beszélünk, hogy milyen didaktikus eljárásmódot választunk, ugyanis a Brexit is játszik itt egy bizonyos szerepet milyen modellt használunk majd, hogy Nagy-Britanniát is bekapcsoljuk a jövőbe ezekbe, jövőben ezekbe a programokba. Természetesen itt költségvetésünk emelésére is szükség van, és azt hiszem, hogy a költségvetés megkettőzését kellene kérnünk, hogy aztán a miniszterekkel lefolytatott vita ugye abba az irányba mutat mindig, hogy a mi követelésünket csökkenteni akarják, nekünk tehát többet kell követelni, és a miniszterek pedig csökkentés mellett törnek láncsát, ami pedig a szakmai dolgokat érdekel illeti. A nyelvi technológiákról mi az ön véleménye, amelyek az elmúlt hónapokban nagyon gyors fejlődésnek indultak? Aztán a második téma, amiről ma délelőtt már beszéltünk, a cookies, a sütik témája, és az algoritmusok, amelyek a hálózatokban most terjednek, a mesterséges intelligencia kérdésköre. Talán észszerű lenne egy PPP modellt kigondolni, vagy Enabling Technologies programot, ahol is ezt a virtuális világot jellemzői alapján erőteljesen a középpontba helyezzük, hogy Európa ezen a területen egy megfelelő stratégiával rendelkezzék. A harmadik kérdés az akkumulátorok, lítium akkumulátorok, szektorok, például a kis mobiltelefonokban egyre nagyobb szerepet játszanak, aztán mit teszünk a 400 kg-os litium akkumulátorral rendelkező autók esetében, hogyha például tíz ilyen autó el egymás mellett, akkor nem is tudom, hogy mi történne, hogy az egyik autó leégne. Tehát milyen programokat fejlesztünk itt ki ezen a területen, Ugye itt az akkumulátorok súlya is felmerül problémaként, és ez mindenképpen egy tudományosan korrekt választ követel meg tőlünk. Mr. Martin. Köszönjük. Merci, Monsieur le Président. Euh, Köszönöm, elnök úr. A válság időszakában vagyunk, a az innováció kultúra az első költségvetések, amelyeket csökkentenek, mert rövid távon azt gondolják, hogy ezek nem jövedelmezőek, vagy nem elég gyorsan jövedelmeznek, és sajnos olyan gazdaságban élünk, ahol azonnali eredményekre várunk, és azt akarjuk, hogy azonnal viszonyuljon a pénz ami zavaró az önbeszámolójában számunkra, hogy valójában itt ön utalt arra, hogy mi is történt az USA-ban, és a Silicon Valley kapcsán láthatjuk, hogy számos kutatási laboratórium, egyetem van, és nagyon sok európai dolgozik ott, mert ott szinte biankócsekket kapnak, ezek a személyek megvannak a források, és le tudják folytatni a kutatásaikat. És most lássuk a kérdésemet, az innovációra igen mondunk, de miért is, és kinek? Ugye itt most tanulmányozzuk az energiapolitikát, a fenntartató fejlődést, az új energiákat. Ez egy prioritást élvező tengely Európában. A polgárok érdekében, a földgolyó érdekében. Önök számos kutatást finanszíroztak ez e körül, például megújuló energia, szélenergia, egy bizonyos technika, amelyet az európaiak társfinanszíroztak a periferiális zónákra vonatkozóan, ahol sikerül energiát előállítani, például a apálydagály korlátozása révén, én nem vagyok ennek szakértője, de ez is európai finanszírozással volt, prototíp pusok már léteznek, a garázsban romlanak, mennek tönkre, mivel nincsen fejlesztési eszköz, forrás, iparosítási forrás. Hogyha a COP21-re gondolok, akkor nagyon ambiciózusnak kell lennünk, hogy a 200 fok alá menjünk, ugye itt van egy teljes perifériás zóna, amit elhagyunk, és kényszeresen elítéljük ezt a területet. A szén, a szennyező forrásokból kell energiákat előállítani, mert nem tudnak ö, megfelelő gépeket vásárolni, mindez túl drága, hozzáférhetetlen. Tehát biztos úr az a kérdésem, hogy a jó elképzelésekkel, amikkel rendelkezünk, vagy, energia, vagy hatékonysággal, hogyan lehetne azt elérni, hogy az európai politika itt hatékony legyen, és a biztos azt mondja persze, hogy az innováció fontos, ugyanakkor van egy másik biztosunk, aki azt mondja, hogy erre nincs forrás, azt nem tudjuk finanszírozni, legyünk tehát következetesek, holnapra, tehát sikerül ezt az egész dolgot újra mozgásba lendíteni, finanszírozzuk a kutatást, segítsük ezeket a társaságokat forrásokkal, hogy lenyomják az árakat, és ezen technológiák többek számára hozzáférhetővé váljanak. Köszönöm. Um, thank you very much, colleague. Köszönjük Márten úrnak. Angelika Nébler következik. Köszönöm, Kommissar. Köszönöm. Elnök úr, biztos úr, három rövid kérdésem van. Először is a félidős értékelés. Akarta a KKV eszközökkel kapcsolatosan valamit mondani, hogy ezt jól fogadták e talán ezt még egy kicsit részletesebben kifejteni a második kérdés. Németországban nagyon sok az alapkutatás. Vannak-e felismerések azt illetően, hogy milyen nagy az arány, az alapkutatásból származó innováció esetében ez is érdekelne még engem. A harmadik legfontosabb kérdésem a Horizont 2020 utáni időszakra vonatkozik. Ön ezt a beszéde végén röviden felvetett, a 9. kutatási keretprogram Science and Innovation for Better Society címen fut tovább. Vannak-e már konkrétabb elképzeléseik? Milyen elképzeléseik vannak, hogy előkészüljenek a 9. kutatási keretprogramra és ennek súlypontjaira. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük Nibler asszonynak. Ten Nika kollega következik. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos úrnak, hogy időt szakított ránk. Egyébként ezt mindig megteszi, amiért külön hálával tartozunk ennek. És köszönöm a prezentációját is, amiből nagyon sok minden kiderült. Sajnálatos módon ugyanakkor mindazok, akik ismerik az alapok dinamikáját a Horizon 2020-ra vonatkozóan, nos, ilyen emberből nincsen sok. Kevesen vagyunk. Ez a félidős vagy időközi értékelés nagyon hasznos számunkra. Van egy pár kérdés, amit szeretnék az előttünk fekvő témákkal kapcsolatban ön elé önnek szegezni. A széndiokszid kibocsátás csökkentésének vonatkozó erőfeszítéseket alásak, alás az, hogy a közlekedés terén bizony igen korlátozott fejlődést tapasztaltunk. Ha jól tudom, akkor ennek a fő oka az, hogy az európai ipar nem rendelkezik a megfelelő technológiával ahhoz, hogy elektromos motorokkal szerelje fel a, a gépjárműveket, amelyek több mint 300 mérföld hatótávolsággal rendelkeznének, egy durván 500 kilométer. Ezen a téren nem lenne szükség ön szerint kutatásra, hiszen itt nagyon komoly kérdésről van szó, vesztesek leszünk, ha nem teszünk valamit. Kína rendkívüli fejlődést ért el ezen a téren, elektromos autókat és buszokat állítottak forgalomba. Európában ezen a téren bizony hát csigatempóban haladunk, ha egyáltalán ez haladásnak nevezhető. Ezt egyébként részben a fogyasztók okozzák, akik egész egyszerűen nem hajlandóak eh, egész addig magukénvel tenni ezt a technológiát, amíg nincsenek megfelelő töltőpontok. Eh, lássuk most az orvosi kutatást. sokan akarnak Amerikába menni különböző gyógykezelésre, ezeknek az embereknek a száma minél alacsonyabb kellene, hogy legyen. Miért akarnak emberek oda menni? Azért, mert a diagnosztika és a kezelés szempontjából is jóval fényévekkel előttünk jár Amerika, illetve azért is, mert ilyen fejlett gyógykezelésben nem részesülhetnek Európában. Tegnap találkoztam egy olyan szervezet képviselővel, akik a gyomorrák problémával foglalkoznak, és azt mondják, hogy a kutatásra szánt összegek annyira alacsonyak, hogy sajnálatos módon még a szakosodott klinikák, európai klinikák és kutatási programok sem tudják betölteni ezt az űrt. A statisztika azt mutatja, hogy hát bizony nem haladnak jó úton a dolgok Európában. Tudom, hogy ez csak érintőlegesen tartozik az ön asztalára, mégis nagyra értékelném, hogyha az orvosi kutatások kapcsán is megpróbálna nekem válaszsal szolgálni. Ez sokunkat érdeklő kérdés. Köszönjük, Turmes kollega következik. Köszönöm. Uh, I think you have a good... Köszönöm, Jirzsi. Több embernek kellene részt venni a kutatásfejlesztésben. Ez egy szép kis szlogen. De egy konferencián azt mondta, hogy 2050-re érjük el a nullát. Hogyha ezt sikerül elérni számos ágazatban, akkor az nagyon jó szlogen lenne de persze ehhez nem csak megfelelő technológiára van szükség, hanem ennek, ennek, ennek van egy társadalmi vonzata is, az életmódunkat is érinti. Kérdésem tehát, az energiaintelligens Európa egy teljesen különálló program, amely mintha csak kicsit eltűnt volna a sűjesztőben. Az ilyen soft politikákat hogyan lehet jobban kihasználni, hogyan lehet ezek a láthatóságát növelni, már csak azért is, mert ez számunkra mindig is nagyon fontos volt, de mintha ez eltűnt volna. A második az akkumulátorok kérdése. Amit Nika úr mondott, magam is hasonló következtetésre jutottam. 150 ezer 150 ezer elektromos busz van, Európában 7 ezer mi elveszíthetjük a vezető szerepünket villámgyorsan a, a piacon kutatás fejlesztésben, hogyha Európában nem tudunk előállítani akkumulátorokat, akkor az autóiparban 25-35% hozzáadott értéket elveszít Európa. Hogy állunk a azzal, hogy e, e, óriási akkumulátorgyárakat építsünk. nem csak az energiacégekre, hanem az autó cégek, autógyárakra is szükség lenne. Musk, a Tesla tulajdonosa 5 milliárdot E, fektetett be, a kínaiak 23 milliárdot fektetnek ebbe. Hogyan tudjuk a kritikus tömeget elérni Európában? Ön is járt Kínában a közelmúltban innováció ügyben. Be tudna röviden számolni arról, hogy mi folyik Kínában? Köszönöm. Madame Moody. Thank you very much. Moody asszony. And Köszönöm szépen. A kollégák már nagyon sok mondat elmondtak. Én két másik dologról szeretnék beszélni. Az egyik, eh, Néler kollégát követve, az rák kutatósi szervezetekkel illetően. Voltak, akik rámutattak, hogy konkrét területeken dolgoznak, de nincsen kapcsolat ezek területek között, az egyes kutatások között, amelyeket hogyha összehangolnának, akkor sokkal több eredményt elérnének, mint ilyen elszigetelt módon. Tehát ezt hogy tudnánk fejleszteni? Ez aztán elvisz oda, hogy hogyan tudunk leginkább kommunikálni. Ez azt jelenti, hogy hatékonyabban kell az eredményekről beszélni, tehát a kutatási eredményekről. Tehát nem csak a projektekről, a kutatásról, hanem az eredményekről kifejezetten módon kellene beszélni. A sikerráta és a négyből háromnak a következménye, és hogy lehet ezzel foglalkozni. És az, hogy ez tulajdonképpen közömbösséghez fog vezetni. Tehát meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet a programokat javítani. A kollégák említették már, hogy az embereket az egész EU-ból vonjuk be, nem csak bizonyos államokból. Aztán az állampolgárokat bevonni megint csak még fontosabb, és a kiváló jelentésben a múlt héten hallottuk, hogy Nagy-Britanniát is minél szorosabban és minél hosszabb ideig be kellene vonni ezekbe a programokra. Hát ugye szerintem Brexit már nagyon, nagyon rossz ötlet, és ezt már sokszor e, jegyzőkönyvbe vették tőlem, de azt hiszem, hogy mindkét fél számára fontos, hogyha továbbra is bevonjuk az angol kutatókat is, ami nyilvánvalóan azt jelenti, hogy ők is hozzájárulhatnak a különböző programokhoz és a költségvetéssel is kapcsolatos. Köszönöm szépen, Ról kolléga. Biztos úr, köszönöm szépen. Nem meg fog lepődni, nem kutatási témát vetek fel, hanem egyfajta hobbit témát hanem ott oda szeretnék kapcsolódni, amit ön említett, hogy most ez a dolog folytatódik, a Horizont 20 kutatási politika nagyon kedvező volt, csak pozitív számokat hallottunk, akkor mind kell itt egyetem változtatni a következőnél. Mindig, hogyha új kutatási keretprogramot készítünk, ezek mindig új nevet kapnak, új elképzelésekkel töltjük ezeket fel, vagy nem az lenne megfelelő, hogy ami jó volt, azt folytatjuk, csak, csak több pénzt szerzünk hozzá. A következő kor számára szerintem a legfontosabb feladat a több pénz szerzése, de hogyha vannak még utalásai arra, hogy hol lehetne javítani a korábbiakhoz képest, akkor én hálás lennék ezekért az utalásokért, de szerintem a fő feladat, amit teljesítenünk kell, a több pénz. Mindig, amikor új történeteket, új neveket, projekteket hallok, akkor mindig ezt gondolom. Thank you very much, colleague. Um... Köszönöm szépen, kollégák. Toller asszony. Köszönöm, köszönöm biztos úr. Elnézést, hogy nem tudtam meghallgatni a beszámolóját, de nagyon fontos delegációm volt az országomban folytatott munka kapcsán. A következőt szeretném elmondani. Nagyon fontosak ezek a találkozók, de még több értelmük lenne, hogyha biztosak lennénk abban, hogy a javaslatainknak van valami folytatása, mert sok érdekes dolog elhangzik itt, de aztán nem tudjuk, hogy ezeknek milyen sorsuk van. Néhány példa. Az első, a parlamentben elfogadtuk Cabezon kolléga jelentését. Az ajánlások vajon részei a bizottság policyjének, avagy sem? vagy pedig általános ajánlások, ezeket csak megveregetjük egymás felett. A második dolog, szeretnénk részt venni a prioritások kiválasztásában. Biztos, hogy nem csak mi, de amikor kezdődik az új program, a két éves, akkor ki dönt erről a panel, a szakértők, a parlament hangja számít, vagy sem? Itt van az egészségügy, az alternatív energiák. Sok dolog elhangzott, ezek benne kell, hogy legyenek, mint prioritások, nem ezer dolog között egyként. És aztán a harmadik dolog talán már felmerült ez a kérdés, az Innovation Council hol tart, hogy jön létre? És itt is jó lenne, ha mi is részt vehetnénk. Nem csupán hallani arról, hogy hol tart az ügy, hanem szeretnénk a saját véleményünket is elmondani. Sok csoport dolgozik ezen, ezt lehet hallani legalábbis. De azt hiszem, hogy a parlament, főleg az elmúlt két évben nagyon sok mindent javasolt, és jó lenne, hogy a polgároknak elmondhatnánk, hogy ezt javasoltuk, és ez történt, ez lett belőle. Tehát azt szeretném megtudni, hogy mi is részt vehetünk parlamentként a prioritások kiválasztásában, tehát valóban szereplőként működhetünk közre. Ez az összes biztosra érvényes, nem csupán önre. Most már beszéljünk világosan a parlament és a bizottság közötti eszmecseréken. Köszönöm. Thank you very much, Köszönöm szépen. Van-e még valaki? Mátyész asszony Guer részéről az utolsó hozzászólóként. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, üdvözlöm önt az ön saját szakbizottságában, úgymond. Szeretnék néhány aggodalmamnak hangot adni, amelyeket táplálok. A Horizont 2020 kapcsán, már ami ennek a finanszírozását illeti, nagyon sok kolléga szólt a tematikus területekről, engem nem ez a gazd, hanem inkább a tudás területek, hogy ezeket eh, hogyan finanszírozzák, mely területeket finanszíroznak. Az innováció finanszírozása növekedett, ez kedvező, de ahogyan többször is elhangzott, ha megöljük az alapkutatást, akkor nem lesz innováció. Ugye itt az alkalmazott tudományok, a társadalomtudományok ösztönzése is fontos. Fontos, hogy egyensúly jöjjön létre. Aztán vannak itt olyan nyomásgyakorlások, hogy egyre több forrást kapjon az innováció, ha azonban az alapvető innovációra gondolunk, akkor az európai innovációs tanács körében láthatok, hogy voltak már európai Nobel-díjasok, de a társadalomtudósok körében ugye meg kellene érteni, hogy hol is kell beavatkoznunk, hogy hogyan lehet jobban ösztönzni ezt a területet. Mindannyian tudjuk, akik már itt voltak az előző ciklusban, hogy a társadalomtudományok egy kicsit um, árva gyerekei maradtak ennek a Horizont 2020-nak, tovább is fennáll ez a nyomás. Aztán van még itt egy aggodalmam, ugye itt az innovációra fordítandó forrásokat eltirányítják a védelmi területre, mi ezt nem akarjuk, ezt az elcsoportosítást az innovációról más területekre, különösen a védelem területére. Ezt nem kívánatosnak tartjuk. Very much. Szépen köszönjük. Hogyha nincsen más kérés, van egy kis megjegyzés? a többi programok kontextusát illetően szeretnék, ezzel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban szeretnék egy konkrét példát felhozni az új technológiai eszköz egy elszigetelt eszköz, és egy döntést hoztak, hogy szeretnénk egy széndiokszidmentes projektet egy acélüzem, európai acélüzem számára, és most már úgy döntettek, hogy hogy ezt az összeget, ezt a másfajta technológiákra fogják fordítani. Tehát volt egy program az Eurostil, és, tehát acél és szénnal kapcsolatban, és és egy ilyen nagy projektet, mint egy széndiokszidmentes acélüzemet szeretnénk elérni, és akkor a, a finanszírozás az nem sikerül. Matthias kolléga. Tak, e, mě se moc doprava nechce. Nem szeretnék egészen jobb oldalra ülni. Négy apró megjegyzésem lenne. Először is a nanotechnológiák irányában, másodszorban délelőtt a legkülönbözőbb dolgokról esett itt szó. És egyes kollégák szerintem nem értik, hogy ha nagy mennyiségű megújuló energia van, fényenergia, napenergia, szélenergia, ez stabilizálja a hálózatot. Tehát a hálózat stabilizálása nagy ö, mértékű megújuló energia használattal. Ez nagyon fontos, mert különben nem tudunk sokkal előrébb. A német körülmények között például már a hálózat szétesésének veszélye merül fel. Harmadsorban To zásadní, děkuji. Negyed sorban a műanyag ártalmatlanítása. More than in the time. Biztos úr, több mint 30 kérdés volt. Már két évvel ezelőtt ugye volt ugyanebben a szakbizottságban, tehát most ön kap szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Mindig mindig jó ilyen sok kérdést kapni. Tökéletes. Először is Kusen kollégát illetően igaza volt a 120 milliárddal kapcsolatban, amelynek az összege fontos, különösen a jövőt illetően. De Eller úr Éler úr a túljegyzést is említette, tehát hogyha nem lesz elegendő pénz, hogyha nem lesz több pénz, akkor ezt a kérdést nem tudjuk megoldani. Mert ha nincs több pénz, akkor, akkor nem tudjuk megoldani a problémát. Ugyanakkor megpróbálhatunk arra törekedni, hogy az emberek a folyamattal kevesebb időt töltsenek, pazaroljanak el. Tehát két szakasza van ennek a folyamatnak, és hogyha eljutnak a második szakaszig, és aztán nem sikerül, akkor valamit kell tennünk, tehát segítenünk kell az embereknek ebben a folyamatban, tehát világosabbnak kell a pályázati kiírásnak lenni, jobban összpontosítani kell arra, hogy mit akarunk, tehát hogy az emberek ne pazarolják az idejüket. Tehát Éler úr a, a fő problémát, tehát a rendelkezésre álló pénzt nem tudjuk megoldani, tehát mindig is túl sok jelentkező lesz a pályázatokban, de a második szakaszra koncentráltunk az elsővel szemben. Aztán feltette a a gyors innováció kérdését is, a gyorsított innováció kérdését, kérdését is. A nevek és a programoknak egy része nagyon fontos és nagyon sikeres, de ugyanakkor fragmentáció is található, tehát hogyha a leg is legjobbakat segítjük az innovációban, tehát a KKV-k eszközök, a, a, és minden más eszközt és az e, árakat összevesszük, akkor ezek lennének ez, e, e, részei ennek a, az új európai innovációs megoldásnak. Hogyha ezek az emberek és a bizottsági kollégáimnak említettem ezt ma, a, olyan sok név áll rendelkezésünkre, hogy az ember elvesz közöttük. Tehát, hogyha a 9-es keretprogramról beszélünk, akkor a nevek számát csökkenteni kellene. Azért, hogy lássuk, hogy mi is most ez az európai márka. Tehát, de ezt a márkát, ezt most különböző programokra osztjuk le. Tehát ez a, a gyors innováció, ez az egyik, egyik megoldás lehetne erre. Aztán a másik kérdése, hogy az emberek hogyan érzékelik, észlelik ezeket a programokat. Igazából sokszor nem tudják, hogy merre is induljanak, tehát segíteni kell nekik. Említette a strukturális alapokat, és a kiválósági pecsétet is, jelet is. A 9-es keretprogramban egész másképp fogunk működni, mint a strukturális alapok. Tudom, hogy ez nehéz, problémákat fog okozni, erről beszéltünk már a parlamentben, de a prioritásokat megállapítottuk, a Horizont 2020-as a prioritásokat, a, a strukturális alapok tudomány és, és innovációs programjaival egyeztetni kell. Tehát ezeket harmonizálni kell, elsősorban a projektek a, a prioritások mentén. Aztán, akkor most spanyolul fogok szólni. a említette a kolléganő Kanadát. Nincs információm erről. Vannak nyílt kapcsolatfelvételek Kanadával. Az a Horizont 2020 szerves része kellene, hogy, kell, részévé kellene, hogy váljon. Hát Amennyire én tudom, nincsenek ilyen fajta megbeszélések. Persze a Horizont 2020 kapcsán Kanada fontos, mint nagyon sok más ország is egyébként, amelyekkel együtt működünk. A GPI, a Supercomputation nincsenek világos információim, amit be tudnék önnek mutatni, már az én portfólium területére tartozó ügyek közül egy kicsit az én hatáskörömön kívül esik ez a terület. Hogyha távolba akarunk tekinteni, fontos, hogy legyenek más elképzeléseink, javaslataink, hogy megnézzük, mit tudunk tenni. A Supercomputation esetében lesz majd egy következő program, aminek ez része lehet, de most ez nem tartozik a hatás körömbe. Ami a költségvetés emelését illeti, igen, hogyha azt akarjuk, hogy Európa vezető szerepet töltsön be az innovációban, a tudomány, a foglalkoztatás területén, akkor természetesen a forrásokat növelnünk kell. De ez nem tőlünk függ, nem sem tőlem, sem pedig önöktől. A tagállamoktól kell ezt kérni, a tagállamok aláírása szükséges ehhez innováció nélkül nincs növekedés, növekedés nélkül nincs foglalkoztatás, ahogyan tudjuk. És aztán Brinka asszony kérdése, igen, látom már. Azt kérdezte, és tett megjegyzéseket azzal kapcsolatban, hogy a 9-es keretprogram számára mire van szükség azért, hogy a jövőbeli változtatásokat elérjük. És Éler az Úr is említette a strukturális alapokkal való együttműködést. Azt hiszem, hogy ez számunkra nagyon fontos, ez a kiválósági gondolat amely a további gondolatokat is tesztel. Tehát, hogy együtt tudunk működni a strukturális alapokkal, ugyanolyan prioritásokat kialakítva a tudomány és az innováció számára. Aztán említette az innováció és a kutatás közötti dihotómiát, Sajnos ez a dihotómia néha nem létezik. Néha láttam jó alapkutatási a gondolatokat, amelyek csodálatosak voltak, és aztán másokat, amelyek innovációvá váltak, és, és vannak olyanok, akik aztán ilyen alapkutatásokkal foglalkozó tudósokká válnak a karrierjük során. Dalunde úr két megjegyzést tett, tehát a 27%-ot értünk el, 35%-ot helyett a, a klíma cselekvési tervben, és a 60 százalék szeret 53,3 nál vagyunk. Tehát a munkaprogramban, amely 18, 19 és 20-ra vonatkozik, megpróbálok mindenkit meggyőzni arról, hogy ezeket meg kell oldanunk. Nem tudom persze rávenni őket mindenképpen, de szeretnék valamit mondani és most részletekbe mennék egy kérdéssel kapcsolatban. Az Európai Kutatási Tanácssal kapcsolatban, mivel alulról felfelé építkezünk, vannak olyan projektek, amelyek hozzájárultak a, fent, a fent, fenntarthatósággal, az éghajlat akciókkal kapcsolatban, de nem mivel nem nevezték meg konkrétan, hogy ezek az éghajlatváltozással kapcsolatos cselekvések, ezért nem sikerültek. Tehát ezért úgy kell értékelnünk bizonyos projekteket, hogy láthatóbbá tegyük őket. Tehát ezzel kapcsolatban is munkálkodunk a dolgon. Kudricka asszony megjegyzéseit illetően. Köszönöm az innovációs eredményjelző táblának az említését. Azt hiszem, hogy a megfelelő irányba mozdultunk el, de még nagyon nagy utat kell megtennünk. És az a különbség, amit lát, láthatunk, hogy itt mit teszünk és mi történik a világ többi részében, az nagyon egyszerű. Mi itt kevesebbet ruházunk be, mint azok az országok. Láthatjuk, hogy a kínaiak mit tesznek, hát egyre többet ruháznak be Láthatjuk ugyanezt az Egyesült Államokban, és e, a nagy különbséget a magánágazat jelenti. A magánágazat tesz bele több pénzt, mint Európában. Ezért megpróbáljuk e, európai alapok alapját létrehozni, ahol e, több magánpénzt vonzhatunk. Mert hogyha ezt nem vonzuk, akkor nem leszünk képesek változást elérni voltak olyanok, akik feltették azt a kérdést, hogy a, az európai innovációs tanul, tanácssal mi a helyzet. Hogyha ezt meg akarjuk határozni, és itt fiatalokkal beszéltem, és azt mondtam, hogy egy, ezt az európai márka, innovációs márka kellene, hogy meghatározza. Tehát egy olyan márkát kell létrehoznunk, amely látható. Tehát kell, hogy egy Európai Innovációs Tanács támogatás legyen, amely amely nem csak engem tesz büszkévé, hanem a befektetők is befektetnek ebbe. Tehát egy, ehhez pedig egy olyan márkára van szükség, amely egy biztos márka. A másik pedig a fel, az alulról felfelé való építkezés. A KKV-kre fogunk alapozni, olyan felhívásokat, pályázati kiírásokat hirdetünk meg, amelyen nem nevezzük meg, hogy energiára vagy biológiára vonatkozik. És akkor majd meglátjuk, hogy ez hogy működik ezt a következő két évben próbálnánk megtenni. A harmadik pedig, hogy interjúk is lesznek, aki a KKV eszközzel kapcsolatban, mert hogyha egy kockázati tőke kapitalistával beszélünk, akkor azt mondják, hogy a személy fontosabb, mint a gondolat. Tehát egy olyan személy, aki lelkes, aki még néha egy rossz, rossz ötlettel is jót tud tenni, fantasztikus innovációt. De van olyan, akinek van jó ötlete, de nincsen energiája, nem tudja megtenni. Ugyanis az innováció az néha a gondolat, amelyet a mérettel szorozzuk meg. Mert hogyha ez a kettő nincs meg, akkor ebből nem lesz innováció. Tehát, hogy hogy tudjuk megsokszorozni a, a gondolatokat a méretekkel, az innovációt hoz vezet. Remélem, hogy az önök segítségével, és Tolja asszonynak is köszönöm. Az Európai Innovációs Tanácsnak a gondolata, és azt hiszem elmondhatom, hogy több ülésen voltam a parlamenti képviselőkkel, és a legtöbben közülük szívesen jobban hajladok együttműködni ezekben. Voltak találkozók és, és megbeszélések, és ez mind számomra fontos volt. Tehát szeretném elmondani, hogy valóban nyitott vagyok mindezekre, és Tója asszony, amikor legközelebb találkozunk, akkor remélem, hogy minden kérdéssel tudunk foglalkozni. Röbbig úrnak is volt kérdése. A Brexit, tehát, hogy milyen modellt fogunk felhasználni a Brexit-tel kapcsolatban. Sajnos nem tudok erre választ adni, nagyon szomorú vagyok e, emiatt, elnézést, hogy az érzelmeimet megosztom önökkel. Aztán a, a nyelv, technológia, algoritmus mindezeknek a kérdését és a, a, a, a, a, a mesterséges intelligencia kérdését. Hogyha azt akarjuk, hogy ezek növeljék a, a mi intelligenciákat, akkor a választásunkat meg kell hozni, és azt hiszem, hogy most eh, a tudományos felhővel kapcsolatban el kell gondolkodnunk azon, hogy ez mit tud elvégezni. Nagyon sok információ és adat állhat rendelkezésükre, de hogyha ezeket nem hozzuk össze, akkor nem leszünk hatékonyak. Nos, akkor Márten úrnak a kérdését illetően. Feltette a kérdés, hogy miért és kinek számára legyen innováció. Én az első kérdésre e, azt válaszolom, hogy azért van az innováció, hogy munkahelyeket teremtsünk, és hogy kinek számára legyen, ez mindenkinek a számára. Tehát egy program ennek egy ilyen innovációs programnak az társadalomat kellene e, e, szolgálnia, azért, hogy a, az egyenlőtlenséget kiegyenlítse, és léteznek a prototípus, prototípusok, de sajnos mivel nincsen Európában elég pénz, elég beruházás, ezek nem sikerülnek. Köszönöm a megjegyzéseket, és azt hiszem, hogy feltette a nagy kérdést, hogy a jó gondolatok, jó ötletekkel hogy lehetne valóban megvalósítani. És fel is írtam magamnak, hogy a tudományos eh, miniszternek kellene a pénzügyminiszternek is lenni. Aztán Nibler asszony említette a KKV-kkel kapcsolatban, hogy egyrészt a, mi a céljuk is vagyunk, tehát eh, a 20%-ot és 24%-ban vesznek most részt a KKV-k, ami nagyon jó részvételi arány, tehát az alapkutatásból milyen százalék részesül? Nos, ezt nehéz megválaszolni. Vannak e, ezt az Európai Kutatási Tanácsnak, ezt, és felteszem ezt a kérdést, tehát, hogy hány projekt van náluk, amelyek valóban projektekké válnak. És a legutóbbi számok az, hogy 34 szabadalom van az Európai Kutatási Tanácstól, amely a Horizont 2020-ból származik. Tehát aztán beszéltünk a 9-es keretprogramról is, és hogy jobb társadalmat eredményezzen az innováció. Tudom, hogy letelik az időm, de két percet kérek még. A 9-es keretprogrammal kapcsolatban szívesen megvitatom önökkel azt, hogy mit tehettünk a három pillérrel, pillérrel kapcsolatban konkrétabban. Aztán Nika úr, Portugálul is válaszolhatok. Egészen hasonló. a szállítása kapcsolatban. A múltkor az üzemanyag cellákkal kapcsolatban beszéltünk az 1,3 milliárd partnerségi programról a e, vállalatokkal, és beszéltük a hidrogen és az elektromos autókról is. De nincs még meg a e, hálózat, e, tehát ezért több beruházásra van szükség a jövőt illetően. Nagyon gyorsan, elnök úr, itt még van két-három kérdés. Az egyik Claude Turmes-tól volt, az energiapolitika láthatóságát illetően. Azt hiszem, hogy tehát össze kell kapcsolni azt, amit beszélünk, az, azzal, amit valóban történik. Tehát az energiastratégiát fel kellene gyorsítani, akkor megvizsgáljuk a megújuló energiát, az immobilitást, a, és a megújuló energiát. Tehát ezt olyan nyelvezetre kell lefordítani, amelyet az emberek megértenek. Egy olyan kérdést kaptam, hogy miért nincs egy olyan misszió, amely során az első elektrik, elektromos kereskedelmi repülőt hozzák létre. Mert ezt az emberek megértenék. Tehát olyan dolgokra kellene fordítani ezeket a gondolatokat, amelyeket megértenek az emberek. Jó, nem akarok senkiről sem elfeledkezni. Tolja asszonynak azt szeretném mondani, hogy megérintett, eh, és Tudom, hogy ez az üzenet nem csak nekem szólt, de szeret, tehát fel akarom karolni az ön javaslatait, és ön ellenérizheti, hogy, hogy az ön ajánlásai majd a munkánk része lesz, és én itt leszek, felelek azért, hogyha ezek nem kerülnek be. Tehát meggyőződöm arról, hogy, hogy valóban teszek erőfeszítést, hogy ez látható legyen. Rajla úr, köszönöm a kérdését, hogy mit kell legközelebb megváltoztatni. Amikor az emberek, amikor a dolgok működnek, akkor nem szabad őket megváltoztatni. Tehát sok ilyen dolog van, például az alapkutatásban, az alapkutatásban nagyon jó munkát végzünk, növelni lehet, de nem szabad hozzányúlni az iparral kapcsolatban és a partnerségekkel kapcsolatban. Megint csak jó dolgok történnek, nem szabad hozzányúlni. Ugyanakkor az ilyen típusú innovációkkal kapcsolatban kell tenni, amely az Egyesült Államokban vagy a világ többi részére irányul. Tehát össze kell, egy, egyesíteni kell az összes eszközt, ami létezik, de egy márka, egy európai innovációs márka alatt. De tökéletesen egyetértek önnel, és figyelni fogom, hogy amit jól csinálunk, azt nem változtatjuk meg. A Annyit akartam önnek elmondani már, Riz, Matthias asszony, hogy köszönetet mondok az aggodalmaiért, amiket kifejezett. Nagyon sokat beszéltem én az alaptudományokról, a tudományokról, amit ma tapasztalhatunk már, ami az innovációt és a tudományokat, a tudományokat illeti. Hát ez egy rendkívüli fejlemény. Az orvos tudomány Nobel-díjas egy kínai hölgy volt a tavaly, aki a malária problémáját úgy oldotta meg, hogy elolvasott egy könyvet, amely több mint 2000 éve íródott. Tehát ezt láthatjuk, hogy hogyan találkoznak itt a tudományok és a tudományok. Hát a védelem területét illetően hát a Horizont 2020-nak nincs semmi köze a védelem területéhez, természetesen ez, ezen két területet, a katonai és a polgári területet egymástól elkülönítve kell kezelnünk. Last sentence, Jó, akkor még majdnem elfelejtettem, még egy utolsó. A silókat illetően. De tulajdonképpen ugyanezt a kérdést válaszolta meg Matthias asszonynak, tehát sokkal jobban kell az interdisziplinaritás területén működni a, a, a társadalmi tudományoknál, tehát hogy az orvostan hallgatók például másfajta tanulmányokat is végezzenek. Ez ma nem történik meg, tehát létre kell hozni ezt a, kör, ezt a környezetet, tehát meg kell változtatni a rendszert és mint mondta, jobban kell kommunikálni az állampolgárokkal és ezzel kapcsolatban Claude Turmesnek már beszéltem ezekről a missziókról. Elnézést kérek, hogy itt kiléptem az időkeretekből, köszönöm szépen a megjegyzéseket, de hogyha mikrofon nélkül még körbe mehetek, akkor válaszolhatok. Köszönjük szépen, biztos úr, gratulálunk, csodálatos válaszokat kaptunk hát ez rossz hír, mert biztos asszonynak, Bienkowska asszonynak várnia kellett sajnálatos módon a terem előtt. Köszönjük még egyszer. Dear friends, ladies and gentlemen, let me welcome Madam Commissioner Bienkowska, responsible. Köszönöm szépen a figyelmüket, és egy kicsit csöndben lesznek. A belső piac vállalkozás KKV-k témáért felelős biztosunk Elzbieta Bienkowska asszony tisztel meg bennünket jelenlétével, aki az Európai Bizottság 2017-es munkaprogramjának a végrehajtásával kapcsolatban számol be az eddigi fejleményekről, illetve előre is tekint 2018-as munkaprogramra is. Tehát a jelen és a jövő, némileg a múlt kerül napirendre, az Európai Védelmi Ipari Fejlesztési Program nem olyan régen látott napvilágot, ennek a főszerzője, kiötlője, a biztos asszony, amennyire tudom, 500 millió eurós költségvetésű programról van szó. Ráadásul a jelenlegi programok, a Galileo Copernicus Cosme programoknak is a fél idejéhez érkeztünk. Szeretnénk bővebben hallani ezekről. Mit várhatunk a, ezektől a programoktól a jövőben, és talán az iparpolitikai intézkedésekről és a KKV-kkal kapcsolatos szakpolitikai intézkedésekről is tud szólni pár szót, mert ez mindig érdekel bennünket itt ebben a szakbizottságban. Parancsoljon, biztos asszony, öné a szó. Chairman, honorable members, I'm happy to be here with you today. Köszönöm szépen, elnök úr! Roppant nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek eh, önök között. Nem vagyok csúcs formában, de hát ezt a, ez az egyetlen olyan dolog, amit ma nem mondtam le a programomból. Rögtön az elején egy pár szót szólnék arról, hogy mivel foglalkozunk az Európai Bizottságban, és utána koncentrálnék három konkrét ágazatra, amelyek területén az elmúlt hónapokban úgy érzem, hogy valóban imponáló eredményeket értünk el. A védelmi ipar, az autóipar, illetve az űrkutatás, ezek nem is árulok zsákmamacskát tovább. Nem szabad hátradőlnünk azért, mert a gazdasági fejlődés beindulni látszik. Alapvetően a dolgunk az, hogy We, need to provide a supportive uh, framework both for businesses and for citizens. Tehát folytatva, ahogy talán feltűnt önöknek az Európai Bizottság a szo- Európa Szociális Dimenziójával kapcsolatos dokumentumot fogadott el, a globalizációt hogyan tudjuk Európa szolgáltába állítani, illetve a tisztességtelen piaci gyakorlatok bármely ágazatos legyen szó, szóval ezeken is fel akarunk lépni szeretnénk új lehetőséget nyújtani vállalkozók számára. Itt van például az Európai Kockázati Tőke Alap, amely nem sokára, ugye az alapok alapja módon működik, majd nem sokára ez is működő lesz, működni fog. A készségek terén sem ülünk tétlenül, a New Skills Agenda az új készségek napirend ennek azt hiszem ékes tanúbizonyságát adja az egységes belső piac működését is próbáljuk javítani, a szolgáltatási eh, csomag, illetve a compliance csomag eh, után a nyári szünetet követően egy átfogó a termékekre, árukra vonatkozó csomagot is elfogadunk majd, és természetesen a startup és a scale-up kezdeményezés sem állt le. Egyes ágazatokban is vannak felépéseink, röviden akkor tehát a legfontosabb fejleményekről beszámolnék a három említett ágazatban. Kezdjük az űrrel. Tavaly novemberben nyújtottam be az űrstratégiát, európai űrstratégiát, az első ilyen a sorban. Ezt büszkén és örömmel mondhatom, hogy már most is megvan ennek az eredménye. A Kopernikus és a Galileo már most is az európai ipar és állampolgárok érdekeit szolgálja. A piac nagyon mértékben használja ezt fel, ezen kell most dolgoznunk. Az űrkutatás, illetve az űriparral kapcsolatos startup induló cégek tekintetében is van még tennivalónk bőven. Itt van például az éghajlatváltozás, a védelmi politika ebben a tekintetben fontos, hogy globálisan is vezető szerepet játszunk. Az űrkutatás, a GovSat.com lehetősége, ez egy jogalkotási kezdeményezés, illetve fontos, hogy Európa saját kategor, kapacitást építsen ki arra, hogy saját műholdakat bocsássunk útra, Ariane 6 és a Vega C, amit meg kell itt említeni. A kormányzás terén is van bőven tennivalunk, mit jelent ez? Az, hogy együtt kell fellépnünk, ahogy azt sokszor elmondtuk már. Köszönjük az önök bizottságának, hogy támogatták a stratégiánkat, amely most már azt hiszem elmondhatom, hogy nagyon jól áll. Ez év során az eredmények sem maradnak majd el. Krell asszony jelentésének a legfrissebb változata is sokat segít nekünk. Az elkövetkezendő hónapokban is számítok az önök támogatására. Költségvetési vita is lassan újraindul, legyünk őszinték. Ambiciózus célokat akkor tudunk csak valóra váltani, hogyha ez megfelelő pénzügyi eszközöket is rendelünk. Az űrprogram idén ősszel indul, ez az elkövetkezendő pár hónapra azt hiszem, hogy bőven ad nekünk tennivalót. A következő ágazattal folytatnám a védelmi iparral. Ez a elmúlt hónapokban e, a, a munkámnak a dandárja ezt a területet érinti. Azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy fordulóponthoz érkeztünk. Kettő héttel ezelőtt fogadtuk el a védelmi csomagot. Három fontos eleme volt ennek. Először is az Európai Védelmi Apar jövőjéről szóló dokumentum, amely egy stratégiai dokumentum, mint egy vitaindító, ha úgy tetszik, az Európai Védelmi Együttműködés témájában a második ilyen dokumentum ebben a csomagban, egy Európai Bizottsági Közlemény az Európai Védelmi Alap témájában. A tavaly kezdtük ezt a munkát, és ezzel a közleménnyel bővebben szóltunk arról, hogy ez az alap majd hogyan működik, milyen prioritások mentén, és harmadsorban, de nem eh, harmad, de nem utolsó sorban egy új rendelet is készülőben van az Európai Védelmi Fejlesztési Program kidolgozásában. 500 millió euróról beszélünk két év alatt, ezek 2012 és 20-as évekre vonatkozóan. Ezt a csomagot, ha elfogadtuk, akkor a védelmi alap teljesen beindul, az első pályázatok is beindulnak, tehát elmondhatom, most már operatív módon működik a pályáztatási vagy tendereztetési rendszer. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy egy év múlva beindulnak maguk a konkrét projektek is. Megragadnám ezt az alkalmat, hogy egy-két szóban szóljak az Európai Védelmi Ipari Fejlesztési Programról, ami ennek a csomagnak valóban egy újdonság, teljesen soha nem látott kezdeményezés. Most először nyújtottunk be ilyen programot a védelmi ipar területén. Ez egyrészt áttörés, amely teljesen felforgathatja, vagy átalakíthatja, átírhatja a védelmi ipart. Egyrészt a versenyképességet támogatja, ezért a jogalapnak a 173-as cikket választottuk, a versenyképességre vonatkozó cikket. Nagyon fontosnak tartom ezt, mert úgy érezzük, hogyha a Védelmi Unióról hosszú távon is komolyan gondolkozunk, akkor stratégiai autonómiára van szükség Európában. Ehhez azonban arra van szükség, hogy erős, versenyképes ipari védelmi, védelmi ipari bázis alakuljon ki Európában. Enélkül ez nyilvánvalóan nem megy. Lássuk a program mire terjed ki. Elsősorban prototípus fázist fedi majd le, de inkább fejlesztési szakaszként írnám ezt le. Az uniós költségvetés alapvetően azt a cél szolgálja majd, hogy a kockázat csökkenjen befektetők számára. 2019-20-ra vonatkozik ez majd. Egy 2026 követő évekre egy később egy átfogóbb programot is ezen tanulságok alapján javasolunk majd. Visszarem térintedő támogatások formájában a teljes költség nem több mint 20%-át tudjuk finanszírozni, a többit a tagállamok kell, hogy adják, de ami talán még fontosabb és nehezebb, az az, a tagállamoktól azt kérjük majd, hogy közösen hajtsák végre. Tehát legalább három cégnek és legalább kettő tagállamnak kell részt vennie e, egy ilyen projektben ahhoz, hogy támogatásra méltónak találjuk. A meglévő intézményi megoldásokat nem kívánjuk újra felhasználni. Az Európai Védelmi Ügynökséget persze nem e, kerüljük ki, az európai pénzhez persze komoly kötelezettségek is e, járónak. Tehát például a védelmi ügynökségnek meg kell tudnia mutatni, hogy európai pénzekkel tud benni. Ahhoz, hogy sikeres legyen a program, földrajzi egyensúlyra kell törekednünk. Még egyszer elmondom, nem csak a nagy ipari szereplőkre és a nagy tagállamokra találtuk ezt ki, nem fogunk földrajzi, szigorú földrajzi feltételeket szabni, mégis odafigyelünk hogy arra, hogy minden tagállam cégei számára elérhető legyen, illetve a határon átjú együttműködést megköveteljük a cégektől annak érdekében, hogy a védelmi belső piac valóban kialakuljon az európai védelmi cselekvési terv harmadik pillérének megfelelően. Ezért van az, hogy a költségvetés egy részét a kis és középvállalkozásoknak szánjuk. Ez persze majd attól függ, hogy a, milyen projektet társfinanszíroznak. 500 millió eurós költségvetését javasoltunk. Tudjuk, mi is tisztában vagyunk vele, hogy ez önmagában rengeteg kérdést felvet, ezért hangsúlyoznom kell, hogy az európai költségvetésen belül nagyon kicsi volt a mozgásterünk. Ugyanakkor hogyha komolyan gondoljuk a védelmi együttműködést, akkor nem lehet jelképes összegekkel dobálózni, és viszonylag gyorsan működő programra van szükség, hiszen pár hónap, maximum egy év az, amit elvárunk a, a költségvetés által támogatott projektek tekintetében, hogy eredményt produkáljanak. Nagyon körültekintően fogjuk összeállítani a marsból származó mm, friss pénz, illetve a meglévő fel nem használt pénzék felhasználását annak érdekében, hogy ne szenvedjen késedelmet egyetlen projekt sem. Ezen kívül akár csak a kutatási ablak esetében itt is azt fogjuk majd javasolni, hogy éves egy milliárdos költségvetésre növeljük majd ezt, hogy ha ez sikeres lesz. Nagyon gyors lépés volt ez, nagyon gyors döntés. A társjogalkotók térfelén pattog a labda, ahogy azt szoktuk mondani. Most önökre, önökön a sor, hogy önök is hasonlóan gyorsan döntsenek számítok az önök támogatására ebben a szakbizottságban, hogy valóban szokatlanul gyorsan le tudjuk tárgyalni ezt a kérdést. Szeretnénk, hogyha 2019 elejére operatívan és működőképes legyen a program, hogy a tagállamok eh, jó programokkal tudjanak már a jövő év elejére előállni. Tudom, hogy ez nem kis kihívás, de hát figyelembe véve a, azt, hogy megvan a, a, a, a lendület, megvan a politikai szándék. Úgy érzem, hogy ez nem lehetetlen. Úgy érzem, hogy tényleg megérdemli ez a dosszé azt, hogy gyorsan megállapodjunk. Szinte minden nap kérem, ugyanezt kérem az illetékes miniszterektől is, mert ez egy nagyon ambiciózus projekt. A kutatás előkészítő intézkedés egy kísérleti projektként működik, az Európai Unió finanszírozásának hozzáadott értékét vizsgáljuk ebben az ágazatban, meg kell a modalitást vizsgálni, a szabályok megfelelnek -e, mielőtt a következő többi pénzügyi keretet élünk. Ez ráadásul próbálja annak is, hogy az európai intézményi struktúrában képesek vagyunk erről beszélni, tárgyalni és remélhetőleg megállapodni Nincsen ezzel kapcsolatban több mondani való, még az autóiparral kapcsolatban, hogyha egy pár szót megengednek nekem. A Gear 2030-as magaszintű csoport nem sokára befejezi a munkáját, októberre fogadják majd el a zárójelentés szakpolitikai javaslataikkal együtt, amelyek a nulla zéró kibocsátást, illetve az összekapcsolt és önvezető autók témáját vizsgálja majd. Az autonóm autókkal kapcsolatban van bőven még tennivaló. A társadalom még nem áll készen az önjáró autókra, de hát én már évek óta foglalkozom ezzel a kérdéssel, és úgy érzem, hogy az önvezető autók autóké a jövő, ez mindenki számára elkerülhetetlen. 2030-ig előre menően fogunk javaslatokat tenni. A nulla kibocsátású autók ügyében kicsit jobb a helyzet, komolyabbak az elvárások, illetve az elfogadottsággal sem kell szembenéznünk. Az emissziós botrányból remélhetőleg fel tud állni Európa, hiszen nagyon komolyan odafigyelnek erre. A fogyasztók a dízel autó betiltásával kapcsolatban a dízelpiac Európában nagyon könnyen összeomolhatna, ez senkinek sem az érdeke most. Eh, hiszen ez azt jelenteni, hogy nem lenne meg a pénze az autóiparnak ahhoz, hogy a nulla kibocsátású autókhoz szükséges kutatási pénzéket eh, eh, befektessék. További önkéntes intézkedéseket várunk az autóipartól a dízelflotta kibocsátásának csökkentés kapcsán, hogyha meg akarják menteni a dízelmotort, akkor valamit tenniük kell. Azt hiszem ügyben nincsen köztünk eh, vita. Végezetül, de nem utolsó sorban, meg kell, hogy említsem, eh, múlt héten Strasbourgban nagyon gyümölcsöző vitát folytatunk, remélem önök is így vélték. Egy koherens közös stratégiára van szükség az európai iparpolitika terén, önök is ezt várják, követelik tőlünk. Tolja asszonynak köszönöm a kérdését, amely az egész vita kiinduló pontját adja. Több stratégiát is benyújtottunk már ezzel kapcsolatban. Most fel sorolom az összes olyan területet, amelyre ezek stratégiák itt terjednek az ipar érdekeit munkánk minden területére megpróbáltuk becsatornázni, de hát ezt meg kell ismételnem. Értem az aggodalmaikat, a kapcsolatban, hogy koherens stratégiára van szükség. Remélem világosan mondtam legutóbb Strasbourgban, és amit komolyan is gondoltam, én személyesen is támogatom azt, hogy egyetlen egy átfogó stratégiával rendelkezzünk, remélem ezt a mandátumunk végére sikerül elérni a különböző stratégiákkal. Ezt meg tudjuk tenni, hogy minden szakpolitikánkban az iparpolitikai érdekek megjelenjenek. Azt hiszem, hogy készen állunk erre, megvan a megfelelő alap, megvannak az adatok, megvan a szándék, jó az együttműködés is az érintettekkel. Nincs más hátra, mint előre, de hát az önök segítsége nélkül ez nem fog menni, ezért számítok önökre, az önök támogatására ezügyben is. Zárásképpen mit is mondhatnék még? Hát talán annyit, hogy... Javier for the second part of the mandate. Uh, Tehát a ciklus második felében annak jött el az ideje, hogy az ígéretek helyett most már az eddig vállalatokat valóra váltsuk, ezen dolgozunk. Eredményeket kell produkálnunk, hiába beszélünk arról, hogy működjön a belső piac, és újabb és újabb előállni újabb és újabb javaslatokkal. Érvényt kell szerezni a szabályoknak, nem csak szóban, hanem gyakorlatban is keménynek kell lennünk azok a szemben, akik ezt nem tartják tiszteletben. Például az is önmagában kevés állandóan arról beszélünk, hogy mire van szüksége az iparra, hogyha ezzel párhuzamosan a protekcionizmus álszája mögé bújjunk. Két és fél évünk van hátra ahhoz, hogy kézzelfogható eredményeket produkáljunk ezen stratégiák keretében. Elnézést, hogy ilyen hosszasan beszéltem. Köszönjük szépen, biztos asszony, az előadást és a tájékoztatást a 2017-es bizottsági munkaprogramról. Most pedig a képviselők nevében eh, Karin Zúr az EPP részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt vagyok. Eh, köszönjük, biztos asszony. Érdekes, ugyanis számomra úgy tűnik, amikor megvizsgáljuk a történelmet, a védelmi ipart, vagy az védelmi és katonai szükségletek a történelem során gyakran hozzájárultak a kutatáshoz és az innovációkhoz. Nem csak a közvetlen alkalmazásokról beszélik én, amely a jóléthez segít bennünket, hanem arról is, hogy bizonyos technológiák hogyan lesznek kerülnek átvitelre a civil társadalomra, a nem katonai aspektusai a kérdésnek tehát hogy amelyből nagyon sok pénzt lehet csinálni. A saját tapasztalatomból beszélnénk. Én a, a hangfelismerési technológiákkal dolgoztam, amelyet az amerikai kormány finanszírozásával történtek tehát eredetleg nem az európai, hanem az amerikai kormányok finanszírozták. Tehát igazán eljött az ideje, hogy eh, hogyan tud az ipar és a gazdaság versenyezni az Egyesült Államokkal, és ehhez szükség van nem csak az űrkutatás finanszírozására, amely dicséretes ugyan, de eh, szükséges a védelmi területeken is. Tehát megfelelő irányba kell elindulnunk. Egy kérdésem is van az autóiparral kapcsolatban, amelyre ön is érintett. Továbbra is nagy, fontos téma említette a, az autonóm autókat, a zéro károsanyag kibocsátást. Tehát nyilvánvalóan ebbe az irányba mozdulunk el, de tudjuk, hogy az európai autóipar nagyon sok olyan robbanó motoros vagy dízel autókat áll el, amely, amelyek Európa számára még mindig fontosak. A dízelt az Európában a az emberi szállításra is használták. Nyilvánvalóan ennek meg volt a saját káros anyaga is, és botrányok is történtek, és nyilvánvalóan bizonyos vállalatoknak vagy személyeknek nyilvánvalóan van köze, hiszen nyilvánvalóan megsértették az EU-s törvényeket. Tehát a kérdésem az, hogy hogy a, azt kifigyeli, hogy mennyire tartják be az EU törvényeket a tagállamokban. Tehát a bizottság munkájában mi változik meg, azt illetően, hogy a tagállamok valóban azokat a normákat követik, amelyekre szükség van. Én tagja voltam a, a különleges emissziós bizottságnak, és ott is világos volt, hogy a bizottság szerepe, hogy figyeljen a tagállamokra, nagyon fontos. Nagyon fontos fenntartani, ugyanis a közvélemény bizalmát, ugyanis az autóipar az európai gazdaságnak hatalmas hajtómotorja, nem csak az exportra gondolok, hanem ez egy olyan terület, ahol nagyon sok innováció történik, például az önállóan működő autókkal kapcsolatban. Tehát mi történik a felügyelettel kapcsolatban azért, hogy az európai eh, fogyasztók és az, Euró- és az világ fogyasztóinak a bizalmát eh, megtartsuk? Olyan asszony az SZND részéről. Köszönöm, eh, biztos asszony. Nem fogok a védelemről beszélni, ez egy nagyon fontos program, amely a polgári területre is kihat, de ez egy olyan téma, ami engem nem különösebben varázsol el, úgymond. az ipar digitalizációjáról szeretnék beszélni a Bütikoff feljelentés kapcsán is ugyanis Olaszország, mint Franciaország, vagy Németország ugye elsőként elkészítette az ipar 4.0-es tervet, és az innováció mellett, ugye látván a kutatási adatokat, azt tapasztaltam, hogy a KKV-k egy harmada még csak nincs is tudatában annak, hogy micsoda minőségi ugrásra van itt szükség, már ami a digitális átmenetet illeti, és annak beépítését a saját modelljeibe, termékeibe, üzleti modelljébe. Tehát fontos, hogy ezt a tudatosságot megerősítsük, fontos létrehozni olyan helyszíneket, mint az Innovation Lab, amiről beszélünk itt a, vagy a kompetencia központokat, ugye a régiók és a tagállamok feladata ezek létrehozása, de Európának koordinálni, ösztönöznie kell mindezt, mert a kis és mikrovállalatok, amelyek az európai termelékenységet jellemzik, fontos, hogy ők közelítsenek ez a problémához, kapjanak technikai segítségnyújtást, értesüljenek a bevált gyakorlatokról. Tehát nyomon kell követni, kísérni kell az európai ipar ezen nagy átalakulását. Nem hagyhatjuk mindezt a tagállamokra, még ha 27 jó 4.0-as iparos tervünk lenne is, még akkor sem lenne európai hozzáadott érték. Tehát itt az ösztönzés, a támogatás, ez egy nagy munka, vagy a helyszínek azonosítása, vagy a támogatandó kompetenciák. Aztán a második dolog, Ugye minden egyes fellépés arra irányul, hogy az ipar támogassuk, de itt közvetlenül és kifejezetten kell szólni hogy az ipar céljainak megfeleljünk más eszközökkel is. Itt van ugye a digitalizáció, amely érinti az ipart, ugyanakkor a kutatás innovációja. Mindig azt kérjük az innovációs biztostól, hogy nagy erőfeszítést tegyen annak érdekében, hogy a kutatás eredmények prototípusa majd termékké váljanak, az ipar egy részévé, amely növekszik, átalakul. Tehát szélesítse ki a hatásköreit ezen területekre, és arra szeretném önt felhívni, hiszen a cél az ipar átalakulása, támogatása, ugye az energiátmenetről beszélünk, a fenntarthatóságról, az innovációról, hogy a termékek minőségét, a versenyképességet javítsuk, ugyanakkor a szolgáltatások minőségét is, mert az ipar mentén új területek születnek, a szolgáltatások területén úgy szintén. Tehát az iparpolitika politika jó lenne, hogyha más irányokba is elindul, más hatáskörök felé, más kompetenciák felé, mert ezek az ipart szolgálhatják, legalábbis az ipart is szolgálhatják. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászól a konzervatívok nevében Kontoszanov Köszönöm. Elnézést kell kérnem, mert a beszámolója elejét nem hallottam, de nagyon sok kötelezettségem van itt a parlamentben. Először is nagyra szeretném becsülni azt, hogy sikerült a Space Galileo projekt keretében a végrehajtási szakaszba kerülnünk. És meg vagyok győződve arról, hogy ez valóban egy látványos projekt lesz, és Európát újfent útörő szerepbe juttatja a technológia fejlesztés területén, valamint az európai globális navigációs rendszerek kifejlesztése területén. Ugye itt bizonyos személyzeti problémák megoldódhatnának, valamint a GSA ügynökség finanszírozásának kérdése is. Lenne mégis egy kérdésem, és ez egy reakció arra, amit ön említett, már ami ezt a gyors átmenetet és nagy ambíciókat illeti, az autóipar területén. Itt ugyanis egy nagy nyomás uralkodik, hogy a lehető leghamarabb kibocsátásmentes és automatizált rendszereket használjunk. Ezek a jövő technológiái. Ugyanakkor a kérdésem a következő. Talán túlságosan a túlságosan gyors változások révén fennállt az az aggodalom, hogy hogy az úgynevezett környezetszennyező autók még hosszabban fognak működni, mint az elektronikusak, vagy a hibrid autók, vagy a hidrogénnel meghajtott autók, ezek nem hozzáférhetőek, túlságosan drágák ugyanis, vagy sok kétség kapcsolódik hozzájuk, például az elektromobil esetében a, az, illetően, hogy hogyan lehet az akkumulátoraikat ártalmatlanítani, és sok más kérdés kapcsolódik még ehhez. A kérdésem tehát a következő. Nem sietjük el túlságosan a dolgokat? Nem vezet mindez a helyzet romlásához, hogyha az ultramodern autók túlságosan drágák lesznek, és nem lesznek hozzáférhetőek az emberek számára. És így módon lelassul az autópark lecserélése, megújulása. Mennyi autó közlekedik az európai utakon, különösen a KKV-k tulajdonában, és esetleg a régebbi autókkal fognak hosszasabban közlekedni. Szóval nem bírtak hova rosszulni a zöldek nevében. Úr, bocsánat. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönjük biztos úr, hogy beszámolt a munkájáról, és hogy támogatja a stratégiát. A szakbizottságban valóban nagy étvány van az iránt, hogy ha lenne több stratégia, akkor önnel támogatnánk önt még jobban. Tudhatja, hogy a, az üzleti világ, a szakszervezetek és más kolléga is ö, igyekszik arra ö, figyelmet fordítani, hogy a bizottságnak a belső politikája, a belső ipari politikája erősebb legyen, mert a nemzetközi verseny arra kényszerít bennünket, hogy erre koncentráljunk. Hallottam, amit mondott, és egyet értek azzal a kijelentéssel, hogy szükség lesz az mindenféle e, e, érdeket figyelembe venni, a saját érdekeinket is, hiszen e, a bizonyos érdekekkel kapcsolatban meg kell védenünk a, az ipart. Mert különben zsákutcába kerül az ipar. Tehát vannak olyan kérdések, amelyek mindig a szakbizottság legfontosabb kérdései közé tartoztak, mint a KKV-k. Meg kell vizsgálnunk az FDI-nak a kérdését, újra és újra kell ismételnünk, hogy a versenyképesség és a fenntarthatóság, azok ikrek, tehát együtt kell járniuk, és hangsúlyozni kell, azt, hogy a, az ipari politikának informálni kell a kereskedelmi politikát, nem csak egy kitoldásának kell lenni. Ezen kívül meg kell vizsgálnunk a versenytörvényeket is. A védelmi iparral kapcsolatban egy megjegyzésem lenne. Nagyon fontos, hogy tovább is dolgozunk ezen, támogatjuk ezt, de egy bizonyos módon a bizottságnak a megközelítése nagyon enyhe. Ugyanis, hogyha 500 milliót költünk a kapacitásokra, képességekre, az összesen hasonlítható azzal az összeggel, amit megtakaríthatnánk, hogyha erősebb lenne az együttműködés. 25-től 100 milliárdot lehetne évenne megtakarítani, hogyha nagyobb lenne az együttműködés. Azt hiszem, hogy hangsúlyozni kell a beszerzési irányelvnek a végrehajtását, hiszen az 2009-ben, 2009-ben már megszületett hiszen ez sokkal nagyobb bizalmat keltene azt illetően, hogy a megfelelő prioritásokkal mentén járunk el, de ezt később részletesebben megvizsgálhatjuk. Köszönöm. A következő hozzászóló Kohlicek úr a GOE nevében. Děkuji, tak tentokrát jsem Most baloldalra ültem. Köszönöm, biztos asszony bevezetőjét. Nagyon részletes volt ez. Tososzkiv kollégához hasonlóan a Galileo programról szeretnék kérdést feltenni. Ez a program már megy, a műholdak már működnek, a világűrben vannak, és most arról van szó, hogy a szervezési kérdések hogyan zajlanak. Ugye itt a program már zajlik, és szeretném az ön segítségét kérni, mert ez egy minőségi munka, szakképesítést igényel, és ami különösen érdekes, hogy ez a program valamennyi EU tagállam számára érdekes. Kérdésem önhöz, milyen intézkedéseket óhajt ön foganatosítani az EU piac védelmére? hogyan akarja elérni, hogy olyan rugalmasak legyünk, mint az USA-ban. Ha megállapítjuk, hogy probléma lép fel, akkor ön gyorsan munkához lehet. Az európai űrstratégia egy sikerült, remek dolog. A European Defense programot illetően én a cseh iparszervezet képviselővel beszéltem, és ők azt mondották, hogy félnek attól, hogy a védelmi ipar a nagy országok prioritása lesz, és a ö, kis ö, országoknak nem sok marad ebből. Az európai ipar azt hiszem, hogy ugye a fém és egyéb anyagok jelenlététől függ, amelyekhez meleg hőkezelésre van szükség, és utána lehet a folyamatot tovább folytatni. Hogyan akarja az innovációt ezen a területen ösztönözni, ez ugyanis kulcskérdés az egész iparág számára, az autóipar előtt áll ez. Um, van Bremt. Asszony. Köszönöm szépen. Köszönjük biztos asszony. Köszönjük, hogy eljött, ha bár nincs teljesen jól. Néhány megjegyzésem lenne az autóiparral kapcsolatban. Nyilván ezt várják el tőlem. Mint már említették, és ön is mondta, hogy szükség van egy jó jelentésre, eh, amely egy széles körű támogatásra talált itt a parlamentben. Biztosítani kell, hogy ez ne csak egy darab papír lenne, amin nagyon sokan sok munkát végeztünk, hanem a végrehajtására kapcsolatban sok tennivalónk van. És ön az ehhez biztos számunkra, aki ezeket az ilyen témákat valóban megvalósítja. Három kérdésem vagy megjegyzésem lenne. Az első természetesen az RDA-vel kapcsolatos, RDA-vel kapcsolatos, hiszen Eh, ez tulajdonképpen egy eléggé katasztrofális eset. Még az Euró 6 normát két év óta eh, nem tudják eh, megvalósítani, plusz 110, 110 százalékon van. Említette azt is, hogy, és mások is, hogy, hogy ezt felül kell vizsgálni és ezt 2017-ben meg kellene tenni. Tehát, hogy meglegyen a megfelelőség. Tehát amikor majd meg lesz a javaslat, hogy hogyan, hogy megváltoztassák, az milyen lesz. A bevezetőjében mondta, és nem feltétlenül egyértek egyre ötönnel, hogy szükség van önkéntes előrelépésre ebben az ágazatban. Hiszen láthatta, hogy az ágazat nem tudja alkalmazni a jogalkotási, tehát a jogszabályokat, a jogalkotási normákat. Épp ezért nem vagyok meggyőződve arra, hogy az önkéntes szabályok azok megoldás lenne. Szerintem be kellene vezetni a következő normát, szab, szabványt, az Euró 7-et. És biztos asszony 2023-ra az egy, e, Egyesült Államok és Kína ambíciózas normákat fog bevezetni, mint az Európai Unió. Nem csak e, környezetvédelmi, tehát a tiszta levegő szempontból, hanem az ipar érdekéből is mert hiszen mindenkinek egyenlő esélyeket kell biztosítani. Tehát szükség van egy Euró 7-es normára. Tehát ezért fontos, biztos asszony, hogy ön ezzel kapcsolatban egy javaslatot tegyen. Mert a parlament nyilván széles körön támogatni fogja ezt. És az utolsó kérdésem, az zéró kibocsátás, ön említette ezt, remélhetőleg lesz egy új széndiokszid jogszabály ősszel a mobilitási csomagban, tehát lesz egy javaslat, de szerintem ennek nem önkéntes normának kellene lenni, hanem egy kötelező, tehát egy zérőkubacsátású jármű megbízása azért, hogy a megfelelő irányba mozduljunk el, és, és hogy minél több elektromos autó legyen a piacon. Támogatja ezt? Köszönöm szépen, mondja az elnök, Márten úr. A úr. Köszönöm szépen, üdvözöljük a biztos asszony, köszönöm, hogy eljött. Egy olyan kérdésem van, azt hiszem, hogy tegnap megszabad, megszavaztuk az INTA anti dumping tehát dömping ellenes kompromisszumot, ez jó kompromisszum volt. Ön támogatja majd ezt a szöveget, ezt a dokumentumot? Mert amikor trilógus három oldalon megbeszélések vannak, akkor mindenki elmondja, amit akar. Megpróbálják lehúzni a parlamentnek a beleegyezését, azért, hogy ne legyen túl sok ipari védelmi eszköz. Tehát az ipar a parlamente vajon támogatja ezt a megállapodást. Az itre az előzetes munkát elvégeztük. A második kérdésem, ami fontos számomra, Vesztályer asszony megkérje, hogy határozza meg újból, hogy mi az idevágó piac ez egy intelligens asszony, minden biztos intelligens, de hát ön is tudja, hogy a, a verseny az, az globális. De amikor a kínaiak több mint 90%-át uralják az, a globális piacnak, akkor mi, mi van? tehát fontos, hogy új iparágakat hozzunk létre, de először stabilizálni kellene a meglévőt. És végül az utolsó kérdésem a zéro kibocsátása ipar. A széndiokszid ára növegni, növekedni fog méghozzá erősen. Mindegy, hogy most 10-15 évben, de növekedni fog. Akkor hogy, hogy gondolja, hogy egy reform számára megvannak-e e, azok az eszközök, amelyek e, e, ezt segítik. Ezt én kétlem. És a szabadalmakat hogyan fogjuk kezelni? A Európa sokat fektet be a kutatásba és az innovációba, de hogyan lehet a szabadalmakból egy, egy reindustrializációs eszközt létrehozni, amelyel segíthetjük az alkotást. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönjük szépen, kedves kollega. Claude Turbes következik. Köszönöm szépen, biztos asszony. Meg kell, hogy mondjam, hogy a Dieselgate botrányban nagyon gyorsan kellett tanulnia. Emlékszem, amikor először látogatott a szakbizottságunkba el, még nem állt igazán. Látta, hogy mekkora visszaélés történt, mégis aztán segített nekünk nagyon ritkán fordul elő, hogy Németország a tanácsban kisebbségbe kerüljön. Ez alapvetően pedig jó dolog. Két dolgunk van most alapvetően. Egyrészt az Európai Bizottságnak lesz egy nagyon fontos piac felügyeleti szerepe. évek óta követem a JRC ügyét, az emberi erőforrások tekintetében nagyon rosszul állnak. Tudja, tud ön engem biztosítani arról, hogy az elmúlt hónapokban hallott problémák megoldódnak Navracsics kollégával, nem tudom mennyiben egyeztettek. A második az autók akkumulátora. A autógazdasági, elektromos autógazdasági értékének eh, több mint 30%-át a az akkumulátor adja. Ázsia és eh, Elon Musk domináns ebben az ügyben. A japán eh, autógyártók valamit tettek, a volt Nokia gyárat megvették legalább. Ha nem teszünk valamit, az elkövetkezendő hónapokban a nagy autócégek nem állnak össze egy konzorciummá, akkor vesztesek leszünk. Tudjuk, hogy Európában igenis gyártanunk kell akkumulátorokat. Mit tesz annak érdekében az Európai Bizottság, hogy egy ilyen legyen Európában. Hogyha Elon Musk Obama által előásott pénzzel képes volt valamit tenni, akkor nem igaz, hogy mi itt Európában ilyen teszetosszáka vagyunk. Köszönöm. Thank you, colleague, for your questions and remarks. Köszönjük, kollégák, a kérdéseket, megjegyzéseket. Time slowly coming time, okay. Uh, Köszönöm szépen a kérdéseket előre is. Blokkokban fogok válaszolni, ha nem bánják. Kezdeném talán az autókkal, vagy inkább a védelmi ágazattal? Na jól lássuk először talán a védelmi ágazatot. Ahogy említett, érték az innováció, például azt gondoljunk az internetre, nagyon sokszor az innovációt adta Európának. Itt az ideje, hogy Európa és a világ más régiai közötti innovációbeli különbséget csökkentsük. Ez arra van szükség, hogy a védelmi technológiában, kutatásokban pénzt fektessünk. Ennek biztos vagyok benne, hogy kihatása lesz a civil kutatásokra is. Ezért olyan fontos az, hogy a képességek és a kutatás tekintetében is tegyünk valamit. Ezért gyorsítottunk ennyire az elmúlt hat hónapban, gáztattunk, évi 25 és 100 milliárd euró közé teszik azt az összeget, ami hiányzik a befektetések tekintetében a védelmi iparban, hogyha a tagállamok jobban együttműködnének, akkor ez nem lenne ilyen égető probléma. Két irányelvünk is van transferek és együttműködés kutatás ügyében. Elkezdtünk EU-s kísérleti projekteket is, tagállamokkal egyeztetésben vagyunk, mert tudjuk, hogy nem jó a helyzet ezen a téren, de nem értek egyet önökkel az ügyben, hogy a munkánk a fejlesztési stádiumban fabatkát sem ér. Ezzel nem értek egyet. Az együttműködésre próbáljuk sarkalni a tagállamokat, a két irányelv végrehajtása kapcsán a közös közbeszerzések adják, talán a legnehezebb feladatot. Nem tudom, legalább három cég, legalább két tagállamból. Minél több tagállam vesz részt, annál több pénzre jogosultak. 500 millió két év alatt ezt a folyamatot elő tudjuk mozdítani. A védelmi minisztériumokkal egyeztettem az elmúlt napokban, megpróbálnak készen állni erre, az ipar egyértelműen készen áll, nem az ipar okozza majd a problémát, a közös közbeszerzés ugyanakkor olyas valami, amire fel kell készülniük, ez nem egyértelmű. Mi szeretnénk a közös közbeszerzéseket előmozdítani, ez számunkra nagyon fontos, a program egyik nem titkolt célja pont ez. Galileo ügyben a védelem és a, az űrkutatás, illetve a KKV-k érvényesülése ebben az ágazatban. Nos, mit is mondhatnék? A Galileo ügyében A világ legfejlettebb GPS programjáról beszélünk, most már operatív, ahogy azt említettem, a, a Galileo piaci felhasználása nagyon fontos számunkra. Az innováció a Galileónak köszönhetően ö, nagyon beindult, a Galileo adatait mindenfajta európai cégek most már tényleg használják. A Galileo gazdasági előnyeinek az előnyeit elsősorban downstream találjuk. Kofficsek úr említette, hogy például Csehországban a cégek azt gondolják, hogy a védelmi politikára koncentrálunk elsősorban. Nos, akkor hadd fogalmazzak világosan. A két szektor szerintünk szorosan összefügg. Tegnap is tárgyaltam a tagállamokkal, annak érdekében, hogy ezeket a projekteket tegyék magukével. Nem tagállami projekteket várunk, vannak jó ötletek. Tegnap is azt próbáltam elérni, hogy rávilágítsak a védelmi ipar és a, az űripar között. Itt van a GovSatcom, amit megpróbálunk erősíteni. Nem hiszem, hogy most, amikor még semmiféle projekt nem érkezett be, nem látom annak veszélyét őszintén hogy az űr ágazatot és a KKV-kat ez veszélybe sodárná. A költségvetés egy részét a KKV-knak szánjuk, ezt majd hivatalosan is bejelentjük. A kis cégek a kisebb tagállamokban nagyon fontosak számunkra. Például a kiberbiztonság szempontjából, a kiberbiztonsági projektek, amelyek itt Európában egyre gyakrabban találtak meg. A kisebb cégek kisebb tagállamok fognak elsősorban az űrstratégiából, illetve a védelmi cselekvési terből és az ezek között lévő szinergiából hasznot húzni, ezek előnyeit ők évezik majd elsősorban. Ki ne felejtsek valamit, az ipar digitalizációval kapcsolatban Toja asszony kérdésére reagálva először is a dig, az ipar digitalizációjára vonatkozó dokumentumokban foglaltakat kell először megvalósítani. A nemzeti digitális stratégiákat mindenképpen jobb e, együttműködés keretében kell végrehajtani. Ezért van szükség egy európai iparstratégiára. Ezen stratégia keretében szabványosításra van szükség, ennek fontosságát nem tudom eléggé hangsúlyozni, alaptechnológiákra is szükség van, erről már beszéltem a Strasbourg ülésünk során is, állami támogatások politikájában is változtatásokra van szükség. Azt hiszem tehát, hogy egy koherens iparpolitika az ipar digitalizációja szempontjából ez óriási áttörést jelenthet számunkra. Tudom például az adat alapú gazdaság. Oda kell arra figyelni, hogy a, a startup cégek, az induló cégek az adat alapú gazdaságban vezető szerepet játszanak. Ez megint kapcsolódik az űr iparhoz, a Kopernikus és az ebből származó adatok lesznek a nagy adathalmazok, a big data egyik mozgatórugója. Szeretnénk, hogyha ezekhez az adatokhoz a startup cégek ingyen férnének hozzá, ingyenes lesz tehát ez a startup cégek és az állampolgárok számára könnyen, ingyenesen hozzáférhető. on, on the cars, maybe now. Lássuk talán a négy kerekűeket most. A típus hagyás, az EBISZ folytatásaként. Először is én minden erőmmel azon leszek, hogy a szabályoknak érvényt szerezek. Tegnap írtam levelet a Volkswagennek, talán ezt önök is láthatták, tehát én nem veszem félváról a szabályok betartását, ezt ígérhetem. Az típus jóváhagyásra vonatkozó javaslatunkról, ha minden igaz, eh, az elkövetkezendő napokban elindulhat a három oldalú egyeztetés. Jó lenne, ha már ezen a héten megindulna ez. Ahogy azt már elmondtam többször, uniós ellenőrzésre nagyobb mértékben van szükség, ehhez kétség sem férhet. De, és ez egy nagy de, nem akarom a tagállamok kenyerét sem elvenni a nulla széndiokszid kibocsátású autók kapcsán a Gear 2030 magas szintű csoport jelentése az elkövetkezendő napokban napvilágot lát. Ennek tükrében fogunk egy átfogó javaslatot letenni az asztalra. A töltőinfrastruktúra, illetve az akkumulátorok ügyében is. A nulla kibocsátású autók akkor válnak olcsóbbá, hogyha tömegesen gyártjuk őket, mint ahogy az Kína megtette. Az EU autóipar versenyképességével játszunk itt. Itt a Gear 2030 jelentése után itt lesz az idő, hogy magasabb sebességi fokozatba kapcsoljunk ezen a téren is. A szakmai, technikai munka folyik, ahogy azt ígértem, idén csökkenteni fogjuk a konformitási faktort. Ezt megígértem, ezt tartom magam. Az önkéntes intézkedésekről beszéltem az ipar részéről a beszédem elején, de hogyha az ipar nem tesz eleget, vagy nem elég gyorsan, akkor nem leszünk tétlenek, a jelenlegi jogi kereten belül lehetőségeinkkel nagyon gyors előrelépést nem tudunk elérni. A jogsértési eljárásoknak se szeri, se száma, de hát ezek igen lassan működnek. A nulla kibocsátással kapcsolatban én szeretném, hogyha ez kötelező érvényel kerülne bevezetésre Európában. Én mellett vagyok. és a JRC, a Közös Kutatóközpont ügyében. A Navracsics biztos úrral természetesen konzultációt folytatunk. Egy párszor már jelezte ezt a problémát, nem sokára be fogok tudni arról számolni majd, hogy a helyzet normalizálódott. Remélem, hogy ezt minél hamarabb megtehetem majd. Tudom, hogy a munkánk egyik gyenge pontja ez. Nem tudok most konkrétumokat ígérni, de remélem az elkövetkezendő hetekben stabilizálódik a JRC helyzete. Ahogy azt mondtam, egy külön kezdeményezést fogunk benyújtani eh, akkumulátor ügyben. Ehhez kapcsolódóan francia, német és svéd cégek is lesznek. Persze az állami támogatásokra vonatkozó kivételeknek megfelelően FDI ügyben külföldi működőtőke. Cecilia Malmströmmel működünk. az ügyben, hogy milyen eszközökkel tudjuk ezt megtenni, nem lehetünk naivak, az európai ipart meg kell védenünk. Ugyanakkor fontos, hogy ne lőjünk öngót ezzel, hiszen a tagállamoknak már vannak eszközeik, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy a nem kívánatos külföldi működő tőke beáramlását megakadályozzák, az a baj, hogy ők nem fél, félnek használni, félnek élni ezekkel az eszközökkel. Itt van például az acélipar esete, meddig tart, hogy a tanácsban napirendre kerüljenek azok a kereskedelmi védőintézkedések, amelyekkel az európai acéliparnak tudunk a segítségére sietni. Persze vannak olyan, van olyan külföldi működőtőke, amelyet tártkarokkal fogadnak a tagállamok, de nekünk se tetszik, mert az európai szakpolitikai céloknak nem megfelelő befektetőkről van szó. Ez ugyanannak az érmének a két oldala. A Malmström asszonynal ezért szorosan együttműködünk annak érdekében, hogy minél hamarabb megoldást találjunk erre az égető problémára is nézem a jegyzeteimet, kifelejtettem-e valamit, talán többé-kevésbé reagáltam az összes felvetésre. Köszönöm a figyelmüket. Commissioner, thank you. Tos asszony, nagyon szépen köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk. Köszönjük a nyilatkozatait, a kérdésekre adott válaszait. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben is mindent megtesz a belső piac, vállalkozás, ipar, KKV, űrpolitika, mindezen területek ken, amely nagyon fontos, hogy az, az európai reáli gazdaság szempontjából. Nagyon szépen köszönjük. Kedves barátaim, köszönöm. A bizottság, szakbizottság délután ülését bezárom, és 9 órakor holnap Kányeta biztos jön. Tehát ez nagyon érdekes lesz a bizottságunk számára, tehát három biztos egymás után mindent fogunk tudni az Európai Bizottság programjáról, most pedig a koordinátorok ülése következik. Köszönjük szépen az Biancskovszka asszonynak.